Colleagues, good afternoon. Can I bring the meeting to... Jó napot kívánok, kollégák! Megnyitom a mai ülésünket, a napirend tervezett ön előtt, ön, önök előtt van, úgyhogy el, elfogadottnak vehetem? Amennyiben igen, akkor a KSZ 2020-ra szeretnék rátérni. A módosítások megfontolására. Lászek úr kimentette magát, de Rádbor úr átveszi a helyét, tehát önnek meg is adom mindjárt a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem azt mondanám, hogy átveszem a helyét, hanem egy nyilatkozatot olvasok fel a nevében. Elnézést kér, hogy sajnos ma nem tudott eljönni Brüsszelbe, ami a véleményt illeti Lászák úr üdvözlendőnek tartja az árnyék előadók, illetve a kollégák munkáját, akik hozzájárultak ehhez a folyamathoz, és az árnyék előadók jelezték, hogy az európai autógyártás megújításához örömmel hozzájárulnak, illetve szeretnék megőrizni a forgalomcsökkenés ellenére a munkahelyeket. Az előadó üdvözlendőnek tartja a koherens megközelítést kérő módosításokat, az ágazat, illetve a bizottság részéről. És a jogalkotási javaslatok például a 4-es, illetve 42-es módosításban szereplő módon dolgozhatók fel. Technológia semleges kutatási fejlesztési keretet sürget az előadó az EU versenyképessége érdekében. És további definíciót javasol az autogyártási infrastruktúrára, illetve a globális műszaki szabványok harmonizációja terén, ami a 31-es módosító. Aztán a 7-es módosító kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a műszaki megoldások változása a fogyasztói szokásokat is módosítja. A cél az, hogy a munkahelyeket megőrizzük, és a versenyképességet fokozzuk. E ponton Leszek úr azt javasolja, hogy a széndiokszid kibocsátási célok autógyárak általi elérését ne vegyük túl mereven, túl szigorúan. És a légellenállás tekintetében is előre kell lépni. Ugyanakkor a kutatások, a hibrid autók, illetve a üzemanyag takarékosság, az autógumiknak a fejlesztése terén további folytatást igényel. Planszák úr észrevételeit ennyiben szerettem volna ismertetni. Elnök, köszönjük szépen, Born úr, hogy ismertette az álláspontot. Ferber úr, illetve Grászput úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Valóban Ferber kollega még Münchenben van. Azt kéri azonban, hogy közeljem önökkel azt, hogy összességében Üdvözöljük a jelentés készítő jelentését, megköszöni a munkáját is Felber úr, a jelentés készítőnek. Összességében Felber úr négy módosítót fog benyújtani, melyekben hangsúlyozza az, azt, hogy az innovációs kutatás ezen a területen természetesen támogatandó, Hiszen tudjuk, hogy hol vannak a problémák, pedig az infrastruktúra létrehozásánál. Ez vonatkozik minden területre, az alternatív energiáktól kezdve. De ez azt is jelenti, hogy Európában mindenképpen harmonizálni kellene, mert fennáll a veszélye annak, hogy a piac nem fog megfelelően fejlődni, főként amiatt hogy nincsen interoperabilitás, főleg a közlekedés területén. Azt is szeretné hangsúlyozni, hogy nem szabad túlságosan preskriptíven eljárni, hanem inkább proaktívan kell eljárni. Vannak olyan területek, amelyeket mentesíteni kell, ezekre is hangsúlyt fektet, annak érdekében, hogy a célokat el lehessen érni, ahogy ezt a magas szintű csoport is már különböző módokon hangsúlyozta különböző szereplőket kell figyelembe nem csak a gyártókat magukat. Természetesen EU szinten ez jövőbe mutató kérdés, viszont az európai ipart is támogatni kell itt, viszont nem szabad, hogy túlságosan korlátozóak legyenek az intézkedések. Ismerjük a kihívásokat, és úgy gondoljuk, hogy emiatt teljes mértékben támogatni lehet ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Köszönöm. Rasmichal Kadraui. a kadraui úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Gárdián Zabál, az árnyék előadónk úton van a parlament felé, úgyhogy arra kért, hogy addig helyettesítsen. Röviden el tudom mondani az álláspontját, szomorúan kell bejelentenem. Sajnálatos módon az előadó nem fogadta el egyik módosító indítványunkat sem, tehát ezen felül még egyeztetésre se volt lehetőségünk az előadóval. Egyáltalán nem volt árnyék előadói megbeszélés. Egy kicsit meglepő volt a számukra, tehát kompromisszumos módosító javaslat sem született. Mi nem ezt tekintjük megfelelő munkamódszernek, de ezzel együtt meglátjuk, hogy alakul holnap a szavazás. A módosítóinkat tekintve szerettük volna az akcióterv pilléreit kiegyensúlyozni, és a fenntartható fejlesztés át a figyelmünk középpontjában, valamint a szociálisan felelős fejlődés és a széndiokszid kibocsátás terén a parlament álláspontja az tartottuk magunkat, illetve a széndiokszid kibocsátásról szóló rendelet, amely néhány hónappal ezelőtt született, 2017-ig 68 és 78 g per kilométer értéket céloz elérni. Tehát ezeket vettük figyelembe, sajnálatos módon nem vették figyelembe az elképzeléseinket, de Reméljük, hogy a szavazólistát ennek megfelelően aktualizálják. Majd köszönöm. köszönjük szépen. A mi árnyék előadónk sincs itt, de adott nekem egy e, papírt, amit majd franciául fogok felolvasni. Natalie Grisbeck s'excusé de ne pas pouvoir... Natalie Grisbeck elnézést kér, hogy nem tudott ma eljönni, hogy részt vegyen az ülésen. De a régen vállalt elkötelezettségei okozzák a távol létét. Röviden az álláspontja, Natalie Grisbeck hangsúlyozza, hogy Európa a válságból úgy tud kilábalni, hogyha szembenéz azzal, hogy az iparát szinte meghalasztotta. És ezért ő azt támogatja, hogy az EU az ipari gyártást fejlesz-e, különösen a meglévő sikeres pontokon, így az autógyártás terén is. A holnap követelményének meg kell felelni. Ennek eszköze a kutatás és az innováció, tehát erre kell összpontosítani. A módosító indítványok célja mind ez a szempont. 52 módosító került beterjesztésre. Számos jó módosító szerepel közöttük, és Natalie Grisbeck nagy részben támogatja őket. Ezzel együtt fenntartásainak is hangot ad azon módosítók ügyében, amelyek arra vonatkoznak, elnézést, németül tudom miért 17, de franciául, tehát 17, hogy 2017-ig a széndiokszid csökkentés 68 Uszkve 78 g per kilométeres értékét szeretnék kikényszeríteni. Ez a 23-as Teller módosító, illetve a 27-es szocialista jelentés készítő részéről. A, az éghalat változás elleni fellépés feltétlenül szükséges, ugyanakkor már is nagy bajban van az ágazat, tehát nem szabad tovább büntetni. Ugyanebben az értelemben Grisbeck asszony részenkénti szavazást kér a 14-es Vlaszák módosító kapcsán. Ez ügyben hangsúlyozza, hogy a közúti balesetek veszélye ellen tovább kell folytatni a küzdelmet. De ugyanakkor nem támogatja a második részét a módosítónak, vagyis a korlátozók kötelező előírását. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mrs. Köszönjük szépen Meissner az, asszonynak, az ön franciája legalább, legalább olyan jó, mint az enyém, mondja az elnök. Kramer úr, nem igazán tudom, hogy bizottság következik. Hoxolva asszony, köszönjük szépen a módosítókat, az elvégzett munkát nincsenek különleges megjegyzéseink. Vannak egyes módosítók, amelyek a gazdasági helyzettel foglalkoznak, és ezeket ki kell igazítani. A autóipar gazdasági helyzete minden nap változik, és a legutóbbi fejlemények optimizmusra adnak okot. Van tehát némi remény, nem kell tehát ennyire kritikus álláspontot elfogadnunk. Köszönöm, mondja az elnök. Filip, hozzá akar fűzni valamit? Ad, átadná az üzenetnek a, üzenetet az előadónak? Nagyon aggaszt engem, hogy nem, nem rendeztek árnyék előadói megbeszélést. Kérem, ezt adja át. Nem igazán így szoktunk itt dolgozni, de hát most itt tartunk. Szavazás holnap lesz. Következő napi rendi pontunk Köszönöm szépen, Felép, hogy ezt kiegészítetted. Következő tehát külső tengeri határok felügyelete az Európai Unió tagállamai külső határain. Griszbek asszony saját jelentése vajon megérkezette arról a fontos ülésről? Ez ön, ön, ön, tehát ön veszi át a helyét megint franciául, parancsoljon. Kette, második lecke, Meissner asszony beugrik Grisbel asszony helyébe, parancsoljon. Ahogyan jelzi a rendelet címe is, ez a szöveg a külső határokra vonatkozik, az Európai Unió külső határaira, és ez a Libe szakbizottság égisze alá tartozik. A közlekedési dimenzió meglehetősen korlátozottan érvényesül itt, ezt el kell ismerni, a jelentés másik vonatkozása a kutatás, illetve a fejlesztések koordinálása. És e két tekintetben Natalie Griesbeck asszony nagyon nagy hangsúlyt fektet ezekre a szempontokra, ami a határőrizetet jelenti. Nagyon fontos, hogy a veszélyhelyzetbe kerülteknek segítséget kell nyújtani aztán az információcsere nagyon fontos, a résztvevő ügynökségek, hatóságok között a tengeri adatok vonatkozásában. Ami a módosítókat illeti, a 17A módosítót támogatja a hatos pont tekintetében, a hatos pont kivételével, illetve a 20-as módosító a zöldek részéről is a 14-es Phil Dancer előterjesztésében. Natalie Griesbeck álláspontját az indokolja, hogy ezek a módosítók a, a szempontjait nem alkalmazzák, ez a 14-es, valamint a szállító eszközök ellenőrzésében nem következetesek, ez a 17-es módosító illetve 19-es, 18-as és a 20-as. És egy definíció törlését javasolja a 10-es. Köszönöm szépen, ennyi az álláspont. Oké. Okay. Rendben, mondja az elnök. Újra Gross úr következik a néppárt részéről, majd a szocialisták következnek, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Fidence úr nevében kérek most elnézést, de hál' Istennek nem olaszul küldte el a, a véleményét, mert akkor abból sokat nem értettek volna. Nos, összességében az árnyék jelentés tevőnk üdvözli a jelentést, és azt mondja, hogy a az oktatás, a képzés, az orvosi felszerelés javítása szükségszerű, és a kutatás és fejlesztés aspektusát is bele kell venni, például a Horizon 2020-as programba, és természetesen az is fontos, hogy információcsere az úgy zajlódjon, hogy jobb legyen ennek megfelelően, megszülettek a jelentés, jelentéstevő módosítói is. Itt nem csak a közlekedési módosításokra koncentrált, hanem az információcsere szükségességére. Tehát azért beszél, tehát ezzel szeretné itt benülteni, hogy valóban teljes képet lehessen kapni, és ne a Libe szakbizottságba kelljen még ezért harcolni. Al for Mr. Danelis. In Indeed, Mr. Danelis is on his way. Uh... Danielis ura uh, úton van, és nem fogok helyette görögül felszólalni. Remélem elnézik nekem. Először is uh, a mi frakciónk és az árnyék előadónk különösen szeretném megköszönni az előadónak a nagyszerű együttműködést. A 2010-es tanácsi döntés célkitűzése, amely előttünk van, az, az volt, hogy a Frontex tengeri műveleteit célozza meg, különösen e, civil szervezetek fejezték ki aggodalmaikat e, a nyíltengeri műveletekkel, illetően a bizottsági javaslat ezekkel a aggodalmakkal már foglalkozott, különösen a négyes cikkben az alapvető jogokról, és az előadó véleménytervezete szerint a szöveget kiavították, és rendelkezéseket foglaltak bele az egészségügyi segélyről. Azonban óvatosnak kell lennünk a tengeri ellenőrzések kérdésében. Az a fontos, hogy megfelelő elveket alkalmazzanak. Nagyon sok esetben Eh, az erről szóló döntést a művelet végrehajtó legénységre bízzák. Eh, közös keretre van szükség, amely védi az alapvető jogokat, és ebben részt, vennek, részt vesznek a tagállamok, és mindenki egyfél, egy, egy módon intéme, értelmezi a nemzetközi jogot. Dióhéjban tehát egyetértünk eh, az előadó véleményével, és köszönjük az együttműködést. Thank you very Köszönöm szépen, mondja az elnök. Michael, akarsz hozzászólni? Parancsoljon, Kraber úr. A a jelentéstevőnk nevében, aki most nincs itt, szeretném elmondani azt, hogy összességében egyetértünk a jelentésre, csak egy módosítót nyújtottunk be, ami a menekültekre vonatkozik. Nem lehet az, hogy egy érkező, hajón érkező menekülte nem foglalkozunk. Valahogy bánni kell vele, ételt kell neki adni. Most az, hogy majd legálisan vagy illegálisan tartozkodik ott, azt nem lehet azon a ponton megállapítani, tehát nagyon gyakran előfordul az, hogy nem foglalkoznak a menekültekkel, humanitárius cselekedetről van szó, és ezt erősíteni kell. Köszönöm. Michael. Köszönöm, Michael. A bizottság részéről Hilli asszony. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Mindenkinek köszönöm szépen az előterjesztett módosítókat. Két általános észrevételt szeretnék előre bocsátani egy első észrevételt már korábban megtettem, akkor, amikor a jelentéstervezetet bemutatta az előadó. Ez azokra a módosítókra vonatkozik, amelyek a fedélzeti berendezéseket taglalják, és ezeket a módosítókat fontosnak tartjuk a hajózás, illetve a kimentettek biztonsága szempontjából. És ezt a tengeri műveletek közös keretének is tekinthetjük illetve a rendelkezések, a felszerelések, takarók, víz, illetve élelmiszer szabályozásának a részleteit a résztvevő egységekre célszerű bízni a műveletek során. A 14-es módosító két oldalú megállapodásokra vonatkozó részét szeretném kommentálni. Itt alapvető jogokat érint ez a szöveg, és a két oldalú megállapodások esetében nem tartjuk szükségesnek ezt a megoldást, mert a tagállamokat nem menti ez fel a Tolonc egyezmények, illetve az alapvető jogoknak a szempontjából. Tehát, hogyha a harmadik országokkal kétoldalú megállapodást kötnek, az nem jelent könnyebbséget nekik. Végül a beszámolási kötelezettség vonatkozásában szeretnénk részletesebben megvizsgálni ezt a területet, hogy a kötelezettségünknek hogyan tehetnénk eleget. Köszön. Köszönjük szépen, Meissner asszony. Kíván-e még valamit hozzátenni? Nem, köszönöm szépen, mindent továbbítok majd. Akkor emlékeztetem tagjainkat, hogy holnap szavazunk a véleményről. Most pedig 15 óra 45 percig szünetet tartunk, tehát 3.44-ig, és aztán Bach asszony jelentésével folytatjuk. Nem szeretném úgy elkezdeni ennek a vitáját, hogy nincsenek itt az árnyék előadók. Tehát 3.44-ig rövid szünetet tartunk, és kérdezem a tanácsadókat a frakciók részéről, hogy lehetséges-e, hogy összeszedjék a tagokat, mert látjuk az üres székeket, hálásak lennénk, hogyha sikerülne a terembe behozni az illetékeseket. Tehát 3-4-kor folytatjuk. Köszönöm. Okay, colleagues, I'll... Rendben, kollégák, folytatjuk az ülést. Következő napi rendi pontunk négyes számú, visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén utasoknak nyújtandó kártalanításról szóló rendeletek módosítása. Zsors Bach kolléga az első felszólaló, aki az IMCO szakbizottság képviselő követ majd. George, hatalmas feladat, öné a szó parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az elkövetkező percekben néhány háttérinformációval szeretnék szolgálni a légközlekedés légi utasok jogairól szóló rendelet tekintetében, és ezeket el is szeretném magyarázni a pontjaimat. Ahogy a itt lévő jelentés magyarázatában, intolásabban is már leírtam, itt igazából arra irányultak a javaslataim, hogy erősítsük és meg erősítsük a meglévő jogokat. Az, a gond a rendelettel kapcsolatban az volt, hogy nem teljesen és nem egységesen hajtották végre ezt a rendületet, és nagy volt a bizonytalanság az utasoknál és a vállalatoknál is. Azt láthatjuk, hogy az új helyzet kialakítása igazából nem jelentene többet érteket az utasok számára. Hogy magyarázzam ezt el, hogyha meghosszabbítják a késési időt, amelynek alapján kártétés lehet kapni 3 óráról 5 órára a rövid utak esetében 9-12 órában 9-12 órára hosszabb utak esetében. Ezen kívül, kívül három, éjszakát, három éjszakát kellene maximálisan 100 euróként fizetni a légitársaságoknak, ezen kívül 12 órát kell várni, 12 órája van a légitársaságnak arra, hogy elvigye az utasokat, mielőtt még egy másik légitársasággal eh, át lehetne tervezni az útvonalat. A jelentésem kapcsán a következő pontokat tartottam nagyon fontosnak. Úgy gondolom, hogy a légitársaságok nem tartják be az utasok jogait és igényeit. Úgy gondolom, hogy az utasokat egyénileg, úgy gondolom, hogy az utasok egyénileg nem tudják jogaikat érvényesíteni a nagy cégekkel szemben. Ezen külön a nagy költségek miatt a az utasok nem hajlandóak perbe bocsátkozni a légitársakkal kapcsolatban, és a légitársaságok ki is használják ezt. Hogyha összehasonlítjuk az adatokat, azt láthatjuk, hogy azon utak esetében, amelyek a hatályba esnek, csak 1% esetében próbálják érvényesíteni jogaikat a az utasok, és csak 2% az utasoknak az az arány, akik kártérítést is kérnek. Hogyha ezt levetítjük 100 útra, 100 utassal egyenként, akkor az azt jelenti, hogy 10 ből két utas indítványoz pert. Ezen kívül az sem biztos, hogy ez a két utas megkapja majd később a kártérítést. Megdöbbentett azonban a bizottság javaslat egy mondata, ha idézzem. A nagy költségek arra veszik rá a vállalatokat, hogy a, az előírások betartásával kapcsolatos költségeket minimalizálják, és megpróbálják megtagadni az utasoktól jogaikat akkor most ez, ezáltal bevallja a, bevallja a bizottság azt, hogy a vállalatok a költségokból nem veszik figyelembe a jogszabályokat, és nem teljesítik az utasok jogait. Úgy gondolom, hogy ez a fajta hozzáállása a légitársaságoknak vezetett ahhoz, hogy az Európai Bíróság előtt számos per volt, összességében 39 eljárás volt ez idáig, az Európai Bíróságnál. Kettőt hadd emeljek ki ezek kívül, például a Sturgeon ítéletet 2009-ből, amelynek értelmében kimondták, hogy nagy késések esetében a légi utasok kártérítést kaphatnak, ezt megerősítették 2012-ben a Nelson esetben is. Az Európai Bizottság a javaslatában ezeket az ítéleteket felvette ugyan, de felhígította ugyanis a Sturgeon ítélet esetében mert három órás késés esetében járt a kártérítés a utasoknak, viszont a bizottság ezt felemelte ötre hosszú, hosszú utak esetében 12 órára. Hadd mondjak egy konkrét példát. Hogyha például valaki Londonban New Yorkba szeretne utazni, és rendesen 15 órakor érkeznének meg, viszont van 11 órás késés, ez azt jelenti, hogy az adott utas másnap eh, hajnal kettőkor érkezik eh, eh, meg, és igazából az új szabályok értelemben nem jelen neki kártérítés. Ezért javaslom azt, hogy az eredeti ítéletet alkalmazzuk, és az EU-n belül három órás késés után, hosszú távú utak esetében pedig 5 óra után járjon kártérítés. Ezen kívül 3500 kilométerig 300 euróban és 3500 kilométeren túlnyúló utak esetében 600 euróban határoztam meg a kártérítés mértékét. Van még egy nagyon fontos ítélet, a Valentin Herman ítélet 2008-ból, ez kimondja az, hogy a technikai hibák önmagukban nem tekinthetőek különleges eseményeknek, és a jelentésemben is hangsúlyozom azt, hogy a technikai problémák a légközlekedés normális kihívásai közé tartoznak, és csak nagyon kevés esetben Eh, lehet erre hivatkozni, például természeti katasztrófák vagy szabotás akciók esetében. A légutasok eh, kevés információval rendelkeznek jogaikat illetően, és azért én szeretném az információs jogot erősíteni, például azáltal, hogy a repülőtereken a légitársaságoknak lennie kell egy kontaktszemélyének, aki adott esetben segítséget, illetve információt tud adni az utasoknak. Nagyon fontos fejezetet jelent az árak átláthatósága is, kezdve itt az általános szerződési feltételek eh, fontos záradékáitól egész át a foglalásig. Itt el kell kerülni a kétértelműséget, például azt, hogy eh, bizonyos légitárságok pénzt kérnek azért, hogy valaki a repülőtéren nyomtatja ki a beszállókártyát, és gyak, gyakran ez drágább, mint maga a jegy, vagy azért, vagy megtagadják azt, hogy plusz tárgyakat vigyenek magukkal az utasok a fedélzetre, mint például kabátokat, esernyőket, vagy kisebb vásárolt árukat. Ami, ami a légitársaságok fizetésképtelenségét illeti, itt úgy gondolom, hogy ugyanazt kell alkalmaznom, tehát szervezett utazások esetében is meghatároztunk. A 42-es módosító indítványom egyfajta játételt ad a vállalatoknak, meghatározhatják azt, hogy hogyan történik ez a biztosítás a fizetésképtelenség ellen, ez lehet alapok által, vagy különböző biztosításokkal. Ami a már a kifutópályán történő késést illeti, tehát amikor bent ülnek az utasok a repülőgépbe. Itt úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt 5 órás várakozási idő túl hosszú, és úgy gondolom, hogy az utasoknak már két óra után el kell hagyniuk a repülőgépet. Kiegyensúlyozott a jelentésem, ezt alátámasztja az is, hogy hangsúlyozom azt, hogy ha egy utas lefoglalt egy oda-vissza utat, de az oda-utat nem vesz igénybe, a vissza utat viszont igen, akkor nem tagadhatja meg a légitársaság a visszautat az utas számára, viszont én ezt nem szeretném kiterjeszteni az olyan utakra, amelyeknek különböző szakaszai vannak. Amikor átszállásról van szó, és valaki az lekési az, az, a csatlakozó gépét, akkor az én javaslatom értelmében a, az elsőként szállító légitársaság eh, a felelős, viszont eh, kártérítés csak akkor kérhető az utas számára, hogyha a késés meghaladja a 90 percet. További aspektusokat jelentenek az átültetés és a végrehajtás. Itt javasoltam intézkedéseket amelyek alkalmazkodnak az alternatív vitarendezési irányelv szövegéhez, melynek során a tagállamokat kötelezik arra, hogy hozzanak létre nemzeti helyeket a vitarendezés tekintetében, annak érdekében, hogy az utasok jogsége vitás ügyeiket. Minden érintett féllel találkoztam jelentésem elkészítése során. Találkozóim során rendkívül módon zavart engem az iparképviselőinek negatív hozzáállása. Az volt az érzésem, hogy a, ez az iparág gyakran az utasokat akadályként kezeli, és ezt eléggé aggasztónak tartom. Aggasztónak tartom azt, hogy aggasztónak tartom ezt, és úgy gondolom, hogy abból kell indulni, hogy itt valóban egy légi utasról van szó, akinek igényeit és jogait figyelembe kell, és komolyan kell venni. Nagyon kíváncsi vagyok a kollégák eh, véleményére, és már várom az elkövetkező hetek vitáit és eszmecsereit. Köszönöm. Thank you, Mr. Bach. Mr. Meyer for IMCO. Meyer úr kapja meg az IMCO részéről a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentésem az IMCO részéről jelenleg fordítás alatt van, csak ennyi nyelven elérhető még, de örülök mindenképpen annak, amit Bach kollégámtól hallottam, hiszen már a kezdetettől fogva egyformán gondolkodtunk, és ez megerősíti, mind a, megerősíti ez is, amit az imént hallottam. Én is a fogyasztókra koncentráltam a jelentésem során, de próbáltam a vállalatok legitim igényeit is figyelembe venni. Úgy gondolom, hogy egyszerűsíteni kell itt, ugyanúgy, ahogy Bach úr is elmondta, beszélnünk kell szerintem arról, hogy a fapados járatoknál lehet-e a felső határt a kártérítésnél limitálni, mert hogyha valaki egy olcsó jegy, jegyet vesz, akkor azt kell mondjam, hogy hát túl sokat nem várhat akkor az adott utas, tehát figyelembe kell venni a jegy árát is. A kártérítés összegét nem egyértelműen határozták meg a javaslatban. Figyelembe kell venni azt is, hogy lesznek-e további kártérítési igények is. A várakozási idő a repülőgépben itt teljes mértékben egyetértek Bach kollégámmal. A késések esetében is teljes mértékben egyetértek. Van még néhány pont, amiről szeretnék beszélni, például az elévülés, a nemzeti jog van itt érvényben, de szerintem európaian kellene itt gondolkodni, és egy általános két éves elévülési határidőt kellene megszabnunk annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a félreérteseket a belső piacon. Mindenképpen fejtörést okoz még a különleges események területen. Mik ezek? Az Európai Bizottság megpróbált itt egyfajta eh, magyarázatottal szolgálni, nem igazán sikerült ez, a technikai problémákról is beszélt Bach, Bach úr, itt is egyértelműben kell fogalmaznunk, csak azon kívül, amit a normális kontroll nem lehet felfedni, azért kell felelősséget találni a repülő, azért nem kell felelősséget találni a repülő társaságnak, de ami a normális karbantartás esetében felfedhető, azért felelősséget kell vállalnia a légitársaságnak. A időjárással összefüggő technikai probléma, és az emiatti késés, ez eléggé nehéz kérdés. Velem is előfordult az, hogy egyszer azt mondták, hogy rossz idő volt, azonban nem a rossz idő volt, igazából dugó volt a repülőtéren, tehát több repülőgép próbált volna felszállni, és ez igazából nem volt visszavezethető a rossz időre, és pontosan ezért kellene egyértelmű szabályokat találni a rossz idő értelmezésére is. Információ és jogorvoslat. Úgy gondolom, hogy egyértelműen a fogyasztók számára kellene itt megfogalmaznunk a szöveget. Néhány nappal ezelőtt kaptam egy választ egyik kérdésemre, azt hallhattuk, hogy gyakran nem bocsátanak megfelelő dokumentumokat a légitársaságok, a utasok számára elérhetővé, nem, nem teszik ezt elérhetővé, azonban ezt nem lehet, mindenképpen esélyt kell adni az utasoknak, és nem csak akkor, amikor már perre kerül a sor. Alapvetően egyetértek Bach kollégával, aki azt mondta, hogy a légitárságok, amikor kártétességéről van szó, többnyire azokat a jogokat, amiket meghatároztunk jogszabályokban, azokat megpróbálják megtagadni. Igazából ez azt jelenti, hogy nem veszik figyelembe az európai jogszabályokat, azért, hogy profitot tegyenek szert. És ezért itt mindenképpen jobb hozzáférést szeretnék a szankciókhoz. A kártérítés pénzneme, ez is egy nagyon fontos kérdés. A belső piacon gondolom, hogy mindenképpen euróban kellene ezt meghatározni, ez jobban alkalmazható is. Összességében köszönöm szépen, hogy meghívtak ide az önök szabizottsága elé. Nagy mértékben egyformán gondolkodunk, de a nagyon nehéz kis részletkérdéseket is meg kell válaszolnunk. Mindenképpen a jövőben többször fogunk még találkozni annak érdekében, hogy józan javaslattal tudjunk előállni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mayer úr. A frakciók részéről van asszony a szocialista a frakció nevében kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr általános értelemben szeretnék köszönetet mondani Párt kolléga kiváló munkájáért, köszönöm szépen. Igyekezett képet adni a különböző pontokról, kérdésekről, javaslattal kapcsolatban, és különösen az utasok jogait előtérbe helyezve. Az volt a célja, hogy áttekinthetővé tegye, illetve lehetőség szerint egyszerűsítse a jogbiztonság érdekében minden félnek az érdekeltségeit, érdekrendszerét. Tehát nagyon üdvözlendőnek tartom ezt a jelentést, illetve a fogyasztókat, a felhasználókat védő rendelkezéseket, a kiszolgáltatott felhasználókat különösen előtérbe helyezi a mozgássérülteket, illetve a fogyatékkal élőket. Ami pedig a konkrét jogokat illeti, a légitársaság csődbe menetele esetére kötelezővé tenné, hogy egy kapcsolattartó személy legyen kijelölve, ez jó irányba mutat. A határidők szempontjából úgy gondolom, hogy meg tudunk egyezni a részletekről, de a konkrétumokat még le kell egyeztetnünk. A két órás késés, mint küszöbérték, illetve az utazási szabályozásoknak a részletei figyelemre méltók. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk a negyedórás, illetve félórás tagolásokon is. És a módosító indítványok számos vitás kérdést vetnek fel. Mettől kezdve jár a kártérítés például, itt az 5 9 12 órás érték, amely csökkenne két vagy három órára, és a, az utazás távolsága a 6000 km, illetve az 5 órás időtartam úgy gondolom, hogy túlzott. Tehát itt önkéntes megoldást kellene találni a légiutasok érdekében. Mert egy önkéntes megoldás többet érne, mint aki kényszerített kártérítés. A felelős légitársaság kellene, hogy vállalja az ezzel kapcsolatos költségeket. És a kártérítést tekintve meg kell vitatnunk, hogy milyen összegek, milyen részletekkel érvényesüljenek, illetve milyen időértékek mellett Érdekes ezzel együtt a javaslat. Számomra fontosnak tűnik, hogy hatékonyabb tájékoztatást kapjanak az utasok, hogy mennyiben érik el a csatlakozást, illetve hogy milyen késések, egyéb problémák várhatók, és ezt már a foglalás pillanatában tudomásukra kellene hozni. El kell kerülni, hogy a szolgáltatók túlszámlázzanak az utasok ellátásáért, amennyiben erre van szükség. És a szálloda költségek átvállalását tekintve a légitársaság közvetlen költségeit különbözteti meg az előadó az utas által fizetett költségek e, esetétől. egy millió e, utas küszöbértékig úgy gondolom, hogy közvetlen költségvállalásra lenne szükség, és tisztázni kell, hogy a reptér, a légitársaság, illetve az utazó nagy közönség mely részeket viseli ebből, illetve mi a feladata az egyes feleknek. Tehát azt is világosá kell tenni, hogy rendszerbe állítva hogyan gondoskodhatunk az utasok jogairól, megfelelő helyzetéről, a csatlakozás lekésése esetében milyen rendelkezések érvényesek, és így tovább. Tehát nyilvánvalóan nem szeretnénk, hogyha egyoldalúan terjedni kezdene a járatoknak a lemondása. Ami a kézi csomagokat, illetve a vámmentes boltban vásárolt árukat, és az egyes zene árukat, zenecikeket illeti, ezeket is átláthatóan kell szabályozni, különösen az árak átláthatóságát előtérben tartva. A tájékoztatás színvonalát illetően én jónak tartom a dokumentumot, az alapvető jogokra való figyelemfelhívás nagyon fontos lenne szerintem, és úgy tekintem, hogy ezek a kérdések előtérben állnak, de még nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjanak a személyes adatoknak a kezelése különösen egy kiemelten kezelendő kérdés. És amennyiben az utasnak felajánlanak egy alternatív megoldást, illetve egy másik csatlakozást, akkor rögzíteni kell, hogy elfogadta-e az utas, illetve legyen joga visszautasítani. Számomra fontosnak tűnik, hogy taxatíve felsoroljuk azokat az eseteket, amelyek a jogorvoslatra lehetőséget biztosítanak. Különleges körülmények között például a jellegüket tekintve, vagy az eredetük, okuk miatt előfordulhatnak olyan körülmények, amelyeket nem tudnak elhárítani a légitársaságok, még akkor sem, hogyha minden e, észszerű intézkedést megtettek. A szankciók, illetve az elrettentő intézkedések úgy gondolom, hogy az illetékes tagállami hatáskörbe tartoznak, amelyek ennek megfelelően kell, hogy szabályozzák a légitársaságoknak a működését. Hogy megtaláljuk a jó megoldást, úgy gondolom a dokumentum sokat segít ebben, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani az előadónak, és árnyék előadóként, illetve az IMCO alelnökeként is a fogyasztóvédelmi joggal foglalkozom, és úgy gondolom, hogy itt jó egyensúlyt talált a dokumentum. Tehát az utasok színvonalasabb kiszolgálását segíti elő, és az utasok számára különösen előnyt jelent, hogy nagyobb biztonságban lesznek, nagyobb jogbiztonságot élvezhetnek, és a légitársaságok is hozzájárulhatnak a jó hírük növekedéséhez. Tehát ez az ő sikerüket is segíti az egyerősödő versenyben, igazságosabb és szabályozottabb versenykörülmények között. Elnök Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolog, ez nem igazán kötődik ehhez, de elmondtam -e már az elnök úrnak és a kollégáknak is, hogy hogy eh, sokan panaszkodtak a brüsszeli repülőtér hiányzó információi miatt, tájékoztatása miatt. Voltak eh, vámvizsgálatok, több mint fél órát kellett eh, várni. Az én diplomata igazolványommal sem engedtek át, de egy nagyobb utascsapatot mégiscsak átengedtek, tehát ezt mindenképpen majd meg kell vizsgálni. Most angolul fogom folytatni, mert így hagyta meg a szövegét a kollega. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a nagyon jó munkáját. Az együttműködés nagyszerű volt, és a jelentés ter- tervezetben rengeteg szempontot felsoroltak, amit megvitatunk. Az első rávilágít arra, amit én is támogatok, hogy egyértünk azzal, hogy az öt utalás késés túl hosszú az EU-ban, akkor, ahol a legtöbb repülő csak két óra a bíróság úgy döntött, hogy már a három órás késés is túl hosszú. Másfelől támogatom az ingyenesség el, elvé, e-, e-, elvét, a, a, a jegyárak visszatérítése tekintetében. Vannak olyan pontok, amiket még meg kell vitatnunk, például a törölt járatok definícióját módosítani kell azért, hogy ne kockáztassuk a utasok biztonságát. Támogatom a 300 eurós kompenzációt a törött járatok es- esetében, de ez nem lehet rögzített összeg, Függ, függjön ez a jegyárától is. Meg kell még vitatnunk a törött járatok esetében a, a, a, a csatlakozó járatok kés, késését is. Hány, hány járatot érintsen ez? Nagyon fontos ez a kis, járat, kis társaságok esetében, amelyek kevés repülővel működnek. Tisztázni kell még a, a helyszínek kérdését, azon olyan, olyan célállomások esetében, ahol, ahova csak néhány, hetente néhány repülő érkezik. Meg kell vitatnunk a bogyászok kérdését, lehetővé kell tenni, hogy az utasok némi személyes tárgyat felvihessenek a repülőre, de ennek a mennyiségét korlátoznunk kell. Az előadó nagyon jó munkát végzett, és további vitára alkalmasnak tartjuk az anyagot. Köszönöm szépen Michael, az zöldek nevében. Én Nem. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és amit az elnyék jelentéstevő, az jelentéstevőtől hallottunk, azt támogatjuk. El kell mondjam, ma pontosan érkeztem ma a repülőgéppel, de mi történt utána? Fél órát kellett várnom a bőröndömre. És mindig ez történik, nem is, nem is akarok erről még egyszer beszélni, mindenkivel előfordul ez. Azt kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy a bizottság mégis mit gondolt akkor, amikor ezt a javaslatot beterjesztette. Mert igazából jogossá akarják tenni a szerződések megszegését, ami igazából nap mint nap történik. Az 5 órára, 5 órára emelik a ö, késések ö, e, elviselhető időtartalmát. Hát ezért az utat én fizettem, 5 óra késés túl sok. És ö, vannak ugyanis menetrendek, amik csak akkor működnek, hogyha senki nem száll ki vagy be, viszont hogyha senki nem száll ki vagy be, akkor nem is tudnak repülni. Mindenképpen olyan menetrendekre van szükség, amit igazából be tudnak tartatni, és ezért vannak a szankciók, nem azért, mert túl sokat kell fizetniük a, a légitársaságoknak, hogyha pontosak lennének, nem kéne senkinek sem fizetniük. Ezt kellene figyelembe venni, nem lehet igazából elfogadni ezt az érvelést, hogy hát mégiscsak pénzt kell keresniük, ezt nem lehet az utasok kárára. Igazából a utasok azon részét, akik most kaphatnának kártérítést, kizárnák ebből. Igazából ez egy nagy pofon mindannyiunk számára, de biztos bizottság számára is, és az, hogy azt mondják, hogy javítani akarnak, azt még elfogadtuk volna, viszont hogy azt mondják, hogy mi nem fogadjuk el a jogszabályokat, ki az az Európai Bíróság, nos, és még inkább egyet még rá is rakunk, hát ezt nem lehet elfogadni. Igazából, hogyha azt sokkal egyszerűbb lenne már, hogyha a késések esetében maga, maguk az utasok ö, foglalnák le a szállást. Emlékezzünk még a vulkánkitörésre? Hogyha vannak olyan estek, amikor technikai problémáról van szó. Viszont, hogyha 5 órás, de néha a pilotára kell helyezni a, a hangsúlyt, mert néha előfordul, hogy miattuk történik késés. Hogyan tudtak egy ilyenfajta javaslatot kitalálni? Ezen kívül nincsenek független vitakezelő helyek sem. A vasút esetében a sikerült elérni, itt vannak független vitarendezési pontok, ez nagyon jó, akkor ribban a repülő társak esetében viszont nem tudunk semmit tenni, nem tudjuk, itt kell felhívni, és emiatt az emberek 90%-a, aki jogosult lenne kártétésre nem tesz semmit nem segít semmit az, hogyha nem, tudjuk, nem tudják az utasok ezt hol jelenteni. A légitársaságok minden évben kapnak pénzt az európai adató, adófizetéktől, mert a vasúttal szemben a repülő nem kell kerozin adót fizetniük. Ez 30 millió eurót tesz ki igazából 30 milliót kapnak évente, és igazából ez mégsem lehetséges. Pontosan ezért követelek igazságos jogszabályokat, ugyanúgy, mint a vasútnál. Egy óra után 25% kártérítés jár az utasoknak a vasút esetében. Egyetértek az IMCO szakbizottsággal, ugyanúgy kell tennünk, mint ahogy a vasút esetében tettünk. Egy óra késő után 25%, ez nagyon jó, és hogyha az első osztályú jegyem van, és 5000 eurót fizettem ezért, és 50 kapok ezért vissza, sem igazán arányos. Én támogatom az utolsó pontot is a bőröndök esetében, a vasútnál is ezt sikerült túlvinnünk, átvinnünk például a, a bicikliszállítások kapcsán. Mrs. Foster. Foster asszony Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Bahurnak az előadását. Elnézést, hogy nem értem mire elkésett a repülőképen, majd paraszkodom a bizottságnál. Lemaradtam a megnyitó megjegyzésekről, de tudom, hogy nagyon kiváló munkát végeztek. Azzal kezdeném, hogy van egy frakcióálláspontunk, és vannak egyéb kérdéseink, de vannak brit kérdések, amelyek Gibraltárt érintik, és a, amíg azt meg nem oldják, a Nagy-Britannia nem tud semmilyen változást elfogadni. Ezt szerettem volna elmondani. Most pedig rátérnék a, arra, amiről mi beszélünk. Általánosságban nagyon fontos, eh, hogy eh, tisztázzuk azt, hogy miként lehet előre lépni Eh, például a vulkáni hamu eh, esetében is. Ennek mindannyian nagyon örülünk, hiszen a légitársaságoknak és a utasoknak is valami megoldást kell nyújtanunk. Hogyha megnézzük, hogy mit javasol a bizottság, véleményünk szerint abban vannak nagyon pozitív dolgok, nem mindegyik, de néhány, eh, és különösen az, hogy háromról öt órára emeljék a késések órának határát, a számunkra nagy, szerintünk nagyon jó megoldás. Bahúr, ebben a, ebben, ebben a kérdésben egymásra szemben állunk, mi ragaszkodnánk a most az eddigi helyzethez. Ami a rendkívüli helyzeteket illeti, azt óvatosan kell kezelnünk és miként, abban, hogy miként érjük ezt át. Fel kéne, össze kéne állítani egy listát, egyetértenék abban, amiben mindenki egyetért, hogy jöjjön létre egy ilyen lista, bevonva a tanácsot, a bizottságot, a légitársaságokat, hiszen nagyon könnyű itt ülni és beszélgetni a rendkívüli kérdésekről, de amikor műszaki kérdésekről van szó, akkor e, azokból egyik, ezeknek egyik része rendkívüli, a másik nem rendkívüli körülmény. Vannak aztán olyan kérdések, e, amelyek a kapcsolódó csatlakozójáratokról illetik. Itt nem igazán értjük meg egymást, hogyha valaki késik, e, és nem csak egy napot, akkor kumulálódik a késés 12-24 órára, és ez további késéseket generál, azt kell megvitatnunk, hogy miként lehet ezt kompenzálni, miként lehet olyan helyzeteket előállítani, amikor az ember egyszerűen három napot késik, nem nézhetjük meg a, egyszerűen csak a menetrendeket, nagyon óvatosan kell ezt kezelni. Meissner asszony nagyon jó dolgot mondott, nagyon óvatosan kell kezelnünk ezeknek a kapcsolódó repülőknek a kérdését, és a regionális repülőtereket és a kis légitársaságokat, hiszen vannak olyan utasok, akik körbe-körbe utaznak, kicsekkolnak egyik repülőtérről, és aztán körbe mennek, és újra becsekkolnak. Um, Teljesen egyetek a, a, ebben a kérdésben. Ami az újra tervezést, átirányítást illeti, semmi gondom azzal, hogy valakit más közlekedési eszközre tegyenek át. De ha valaki az Eurostárral utazik, vagy egy nagyon gyors vonattal át Franciaországon vagy Belgiumon, és, és át te, irányítják őt az Air France-ra, vagy British Airways, akkor mi történik? feltételezve azt, hogy valaki repülővel utazik, és átirányítják az X vonatokra, és ki, gondoljuk azt végig, hogy milyen önkényesen lehet ezt elkezelni, e, e, és kifizet, az, kifizetik a különbséget. Fordítva én nem szeretném, ha megtörténne. Most pedig térjünk rá a kisebb kérdésekre, hiszen nagyon sok minden van itt, ami a szektor autót illeti, ez nem igazán tetszik nekem. Hallottunk környezetvédelmi ér- érveket és az üres ülésekkel repülő repülőgépeket. Hogyha van egy utas, az megkapja az összes tájékoztatást, és az légitársaság nagyon sok, sok mindent meg, megtett, um, és a visszatérő repülők veszítik el ezeket az utasokat. Kérem, hogy ezt gondoljuk végig nagyon alaposan. Volt még egy dolog a podgyászokat illetően. Ez egy kereskedelmi döntés, ami pedig a vámmentes árukat illeti, a bevásárló zacskókat. Egy egész bőröndöt megtölthetek a repülőtéren, és felvihetem a repülőgépre, erre nemet kéne mondani. Nem a feladatunk az, hogy meg eldöntsük, hogy milyen podgyász, kerül, podgyász kerülhet fel a repülőt, repülőre. Ez a légitársaságnak a döntése, neki kell eldönteni, hogy mi fér fel, mi az, ami biztonságos, és ezt tájékoztatni kell erről az utast is. Hogy tudhassák, hogy mi az, amit felvihetnek, és mi az, amit nem, mielőtt kifizetik a bevásárolt árukat? Ezt nagyon fontosnak tartom, ezt meg kell oldanunk. Van még sok egyéb dolog is, nyilván megvitatjuk ezt az árnyék előadók ülésén. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de ahogy már elmondtam, nekünk komoly fenntartásaink vannak egyes kérdésekkel, de lehet, hogy találunk megoldást, lehet, hogy nem. A legfontosabb dolgokat mondtam most el, amikkel foglalkoznunk kell, de köszönöm még egyszer az előadónak a munkáját. Köszönöm szépen. Thank you. That's all the... Köszönöm. Végigvettük most az árnyék előadók hozzászólását, és arra kérném a többi felszólalt, hogy három percre szorítkozzon. Nagyjából Grosú, Alkadraui, Van Dalen, Koch, Sanalovi és Bradborn képviselők jelentkeztek felszólalásra. Kíván-e más hozzászólni még, amennyiben nem, illetve Elf asszony kapja majd a végén meg a szót, de lezárom a listát. Tehát grosul. Nagyjából három percben kérem szépen, hogy foglalja össze a mondandóját. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék eh, köszönetet mondani a jelentéskészőnek a munkájáért. Az EPP-n belül számunkra az egyik legfontosabb az, hogy tanuljunk a múltból, és így valóban az utasok védelme javasoljon meg. Ez továbbra is a prioritás számunkra. Mindenképpen a jogi biztonságot szeretnénk javítani, és arra szeretnénk visszatérni, amit Foster kollega is elmondott az, az imént, a podgyász tekintetében. Hogyha egyszerű podgyászról van szó, tehát hogyha egy kis kézitáskáról van szó, tudjuk milyen különbségek vannak. Egyik légitásánál ekkora és ekkora, kézitáska lehet a másiknál ekkora és ekkora. Szerintem ezeket egyértelműen le lehetne írni, le lehetne írni azt, hogy milyen méretre van ö, szükség. A csatlakozások esetében nagyon sok légitesság van, ami valóban az utasokat vendégként kezeli és figyelembe veszi a jogaikat. Nem kell most azt a benyomást keltenünk, hogy szerencsétlen utasok nem tudják, hogy mi történik velük bizonyos esetekben nagyon jók a szolgáltatások, és ezért a csatlakozásoknál is hangsúlyozni kell azt, hogy azt fizessen, aki hibás volt. Nem szabad, hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy aki, aki késett a másik hibájából ne azt fizesse meg az árát. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen tisztázni kell. úgy gondolom, hogy mindenképpen ne kell határozni, hogy hány órás késés után kell fizetni a kártérítést, és nem, függ, nem biztos, hogy a bíróságnak kell itt a véleményét figyelembe venni, mert utána nem lesz szükség már az Európai Parlamentre, de hogy most három vagy öt óra legyen a késés határideje, ezt majd még meg kell tárgyalni. Van még egy dolog, a panaszok benyújtásával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy lehetőséget kell kínálni arra is, hogy bizonyos esetekben meg lehessen tagadni a kártérítést, de más esetekben egyértelmű határokat kell meghúzni. Tehát, hogyha például valaki fapadosra utazik, 25 euróért vesz egy jegyet, aztán majd 300 eurós kártérítést kap. Nos, én ezt sem tartom igazán helyén valónak, tehát bizonyos esetben lehessen megtagadni a jogokat, de ezt egyértelműen kell leírni, de az ugyanennyire fontos, hogy biztosítsuk a jogokat. Ha ezt a kettőt elérjük, akkor tényleg tettünk valamit az utasok érdekében. Alkadra. Alkadra úr következik. Köszönöm szépen Bach kollégának is a munkát, és ahogy Bernadett Varnyő és elmondta, nagyon sok pontban egyetértünk, és valóban jól fogunk együttműködni. Nagyon fontos jelentés ez, amely mindenkit érint, hiszen mindenki repül, és mindenki szembesül ezekkel a problémákkal, és ezért a parlamentnek valóban tennie kell azért, hogy segíthessen az európai állampolgároknak. Nagyon sok aspektusa van ennek a témának, de csak néhány pontot szeretnék kiemelni. Egyetértek a jelentés készítővel, amikor a küszöbértékekről beszél. Az Európai Bizottság egy kicsit korlátozó jellegű volt a javaslatában, és az Európai Unión belül 5 óra azért eléggé hosszú, a kompenzációk korlátozása, erről már beszélt az Imkóbeli kollega. Nem szabad elfelejtenünk ennek kapcsán, hogy a jegy költsége csak egy része lehet a kártérítésnek, hiszen a késés miatt számos dolog meghiúsul, és ezt is figyelembe kell venni a kárterítésnél. Ami a hotelbeli elhelyezést illeti, itt nem igazán az időtartamot kellene figyelembe venni, hanem inkább a költségeket kellene megvizsgálnunk. De akárhogy is csűrjük, csavarjuk ezt, meg kell vizsgál... azt kell látnunk, hogy a jogi bizonyosság a legfontosabb, és a különös események pontos definíciójára van szükség. Nem szabad kiskapukat létrehoznunk, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság által adott definíció túlságosan széles körű, a technikai problémákat is különleges eseménynek tekintik. Lehet, hogy a technikai probléma a rossz karbantartás miatt merült fel, tehát erre is ügyelnünk kell. Még két dolgot hadd emeljék ki minden, ami az információhoz, az átláthatósághoz kötődik, mi történhet, mit tehet az utas. Ezt is figyelembe kell venni. Utolsó pontként a nemzeti vitarendezési pontok. Itt úgy gondolom, itt ez nem igazán működik. Az elmúlt években nem igazán egyformán értelmezték ezt a kérdést. Ezt is jobban kell egymáshoz igazítani. Sokkal több szabályra van szükség, például európai szinten statisztikákat lehetne gyűjteni. Az Európai Bizottság vagy más európai szerv ezt koordinálhatná és igazíthatná egymáshoz mindezt. Köszönjük szépen, Vandal. Szintén három perc. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéskészítőnek. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb ebben a folyamatban, hogy mi jogakotok egyértelműséget hozunk létre az utasok számára. Az a feladatunk, hogy jobban tudják az utasok azt, hogy milyen jogaik vannak, és ezzel a rendelettel és Bachur javaslatával jó úton haladunk. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amely szerintem nem még annyira jó. Kifelel a, az utasok ellátásáért a gondok esetében, szerintem egyértelműen a légitársaság, hogy ezt hogyan oldják meg a, a légi kikötővel, ez, ez külön kérdés, de mindenképpen a légitársaság az, amely egyfajta biztos pontként kell, szolgáljon az utasok számára. Következő pont a kártérítés, illetve hány óra után járjon kártérítés három vagy öt óra után. A három órát tudnám támogatni, viszont a kérdés számomra az, hogy az öt óra hosszabb távú utak esetében nem túl éles-e. Lehet, hogy 6-7 óra itt jobb lenne, mert hogyha megvizsgálnánk a gyakorlatot, az 5 óra a hosszabb utak esetében nagyon éles lehet, tehát ez mindenképpen fontos a vita szempontjából. Végezetül nagyon fontos az, hogy egyszerű legyen a vitarendezési folyamat, hogy az utas megkezdhesse gyorsan és egyértelműen a vitarendezési folyamatot, és ne kelljen belebonyolódnia túlságosan nehéz, bonyolult nyomtatványokba úgy gondolom, hogy mindenképpen erre kell koncentrálni. Még egyszer köszönetet mondok a jelentéskészítőnek, és ez, ezt a néhány pontot tudtam csak kiemelni. Mr. Koch. Köszönöm szépen, Koch úr. Ja, ich möchte dem Berichterstatter danken. A jelentéskészítőnek szeretnék köszönetet mondani. George-nak tényleg eh, sikerült a légi utasok jogai között, illetve a légitársaságok gazdasági eh, igényei között egyensúlyt eh, teremteni, és arra is koncentrált, hogy a minőség jobb legyen. Ezért jó az a jelentés. Ami nekem hiányzik ebből, az a fogyatékossággal élők jogainak figyelembe vétele. Ezzel kapcsolatban módosítókat fogok majd benyújtani. A kártérítés kapcsolása a jegyárhoz én ezt sem tartom annyira jónak. Viszont nagyon fontos az, hogy beszéljünk az utasok jogairól és kötelességeiről is. Ha valaki például azért késik el, mert a repülőtéren bóklászik, ezért nem lehet a légitársaságot felelőssé tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dita Szálov asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak a jelentés elkészítéséért. Rendkívül világos a szöveg, nagyon sokat dolgozott rajta, és a részletek tekintetében rendkívül alapos. Tehát köszönöm szépen, illetve azt is, hogy egyéb jelentésekből átemelt számos fontos olyan pontot, amelyek az utas jogokkal foglalkoznak. Alkadraui úr és az előadó is nagyon sok mindent elmondott már. Én is felhívnám a figyelmet arra, hogy a különleges körülményeket megfelelően kell szabályozni. És különösen a légitársaság csődje, fizetés képtelensége esetére kell alaposan szabályozni a kártérítést. Valamint az alternatív vitarendezésre megfelelő hátteret kell biztosítani a vonatkozó irányelv keretében. Tehát én ezt majd leértékelem. Mindenféle helytelen, illetve rossz gyakorlat alakult ki. Diszkriminatív megközelítések érvényesülnek. Például a repülőjegy foglalása, megvásárlása során erre szintén szerettem volna felhívni a figyelmet. Aztán többen arról szóltak, hogy megfelelően tájékoztatni kell az utasokat, és nem csak az információ, hanem az időzítés is megfelelő kell, hogy legyen. Továbbá felhívnám arra a figyelmet, hogy az utasok adatainak a feltüntetés, a beszállókártyának a hátoldalán szintén egy fontos dolog, de ezek apró részletek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is Szeretném megköszönni Bach úrnak, hogy elkészítette ezt a kiváló javaslatot. Meg kell mondanom, hogy nagyon sok mindennel egyetértek a tartalomból. Négy rövid észrevételt tennék. A vita elején említettük azt a kérdést, hogy a nemzeti szabályozói hatóságok, illetve eljárások mit jelentenek ebből a szempontból. Úgy gondolom, hogy ez az alapvető kérdés ebben az egész ügyben. Mert annyi jogot adhatunk az utasoknak, amennyit csak akarunk, de hogyha ezeknek nem szereznek érvényt az illetékességi területen, akkor az egésznek semmi értelme. Úgyhogy nagyon fontos szerepet játszanak a nemzeti szabályozó hatóságok. Nálunk például az a tapasztalat, hogy a vitarendezéshez olyan hosszú idő kell, illetve a hatóság nem is igazán hatékony, a vitarendezésben, hogy nagyon sok mindent kéne a háttérben fejleszteni ahhoz, hogy jól működjön ez a szabályozás. Érdemes még megemlíteni a különleges körülményeknek az ügyét, illetve a jogi szabályozásnak az áttekinthetőségét, mint feltételt. Tehát átlátható jogi helyzetet kell biztosítani, világosan meghatározva, hogy mi számít különleges körülménynek, illetve mi nem az utóbbi hónapokban Brüsszelbe repülve, illetve haza, engem is nagyon sok tapasztalat ért. Úgyhogy azt mondhatom, hogy azt tapasztaltam, hogy mindenféle technikai, műszaki problémák miatt sok járatot törölnek, mintha egyre gyakoribbá válna ez a jelenség. Tehát én úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezzel is foglalkozni és kezelni a járat törléseknek a kérdését, és ennek az arányos kártérítését szabályozni. A Taylor úr jelentéséhez, illetve saját kezdeményezésű jelentéshez visszatérve, szeretném a kollégákat arról tájékoztatni, hogy én magam is előterjesztettem módosító indítványokat a súlyos fogyatékossággal élők esetére, és hogyha Bach úr hasonló módosítókat terjesztene elő, akkor hálás lennék ezért. Negyed sorban, illetve végül annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy a reptéri transfer esetét um, szintén meg kellene vitatni. Akkor, amikor késik a járat, az ember nem feltétlenül a reptéri transferen keresztül, vagy amiatt késik, kési le a csatlakozást. Az is előfordul, hogy a járat foglaláskor a csatlakozó járatokat túl szorosra engedi a foglaló program, tehát nem figyelnek oda, hogy elég idő legyen az átszálláshoz. Tehát ha időben beír a járat, akkor is lekéshetik. Az utas és a légitársaság közötti szerződés, hogy így fogalmazzak, túl rövid időt határoz erre meg. Mert hogyha Frankfurtot, Párizst nézzük, a nagy reptereket, akkor például egy Schengeni övezet járatról átjutni egy nem Schengenire, az túl hosszú időt vesz igénybe biztonsági vizsgálattal és egyebekkel együtt. Tehát erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy teljesen irreális átszállási időket engedélyeznek a foglaláskor, és ezt is valahogy orvosolni kellene. Remélem, hogy Bach úr figyelembe veszi a módosítókat, amelyeket említettem. Köszönöm szépen. Egészen röviden megadom a szót a következő hozzászólónak. A független vitarendezés kapcsán a vasútnál kitűnő tapasztalataink voltak Úgy gondolom, hogy a repülőtársaság azt átvehetnék. Vannak persze extrém esetek, de ez 1-2 százalékot tesz ki, de a többi esetben tudjuk, hogy miről van szó. Miért nincsen a repülőtársaságnál ilyenfajta független vitarendezési hely? 95 százalékát eseteknek meg lehetne így oldani. Oké. Okay. Köszönöm szépen magam részéről. Először is csak azt akarom elmondani, hogy amikor egyet érzek a légitár társaságokkal. Ez, ez elmúlik rögtön akkor, amikor végig kell mennem ezeken a um, terminálépületeken. És a csomagkezelők eh, nézve, el tudják nekem mondani, hogy vajon miért töröljék, tör, törlik ezeket a járatokat? Meg tudja nekem mondani, hogy mi, miért mondják meg a vállukat? Aztán elmondják, hogy vajon van-e lehetőség arra, hogy kap, kaphassak valamiféle ital vouchert, akkor azt mondják, ne, ne, ne, nem, a szankció, azt, azt a igazgatóságnak kell jóvá hagynia. És ez minden nap megtörténik. Nézzük a utaskezelőket kötelezővé kell tenni az ő képzésüknek, hogy tudják, hogy mi a 6.1-es szabály, milyen szabályok vonatkoznak az egyes esetekre, és ez kapcsolódik eh, az utastájékoztatáshoz is. Az utastájékoztatás eh, nem csak egy eh, egy automata mögötti oszlopra kéne kitűzni. A tájékoztató táblát ki kell rakni a becsekolásnál. Nem tudom, hogy miért nem tudják oda fel, felrakni ezt a táblát. E, ez áll például Nápolyra. E, valamint milyen tájékoztatást kapunk e, az elektronikus jegyekre vonatkozó utasjogokról, elmondom maguknak, semmiet. Semmiféle utasjogot nem tüntetnek fel az elektronikus jegyeken, rengeteg adatot látunk arról, hogy mennyi adat, adót fizettünk, nagybetűkkel, de ami a utasok jogait illeti, az elektronikus jegyeken erről semmi nincsen. Aztán a fogyásszabályok. Nem lehetnek ezek diszkriminatívak nem lehet, olyan, nem lehet egy reptér, amelyik ezt a szabályt alkalmazza, a másik pedig másikat, vagy egyik légitársaság felengedi a válmentes árukat, a másik pedig nem engedi föl. Egyelő feltételeket kell teremteni, amik nem, nem diszkriminatívak, különösen áll ez a reptéri bevásárlásokra. Jegyárak. Mondták az egyesek, hogy a kompenzáció függjön az jegyárától. De mit, mit jelent a jegyára? Vajon az az ár, a, a, amit kifizetünk plusz az adók, vagy vagy a mindenféle kiegészítésekkel együtt értjük a jegyárakat, vagy a, az egyes kiegészítéseket is beleszámítjuk, vagy csak magáról, az a három eurós jegy, jegyáról beszélünk, amiről tudjuk, hogy soha senki nem fogja kifizetni. És amikor a árkról beszélünk, az sohasem tükrö, tükrözi azt a kényelmetlenséget, amit Alcatró úr is jel, jel, e, elmondott, ami mi átesünk. És a kompenzációnak a kényelmetlenséghez kell kapcsolódnia, nem feltétlenül a kifizetett árhoz. Nagyon remélem, hogy a képviselők nem esnek bele ebbe a csapdába, amelyet egyes légitársaságok elkövetnek, azok, amelyekkel sokkal több panasz érkezik be, hogy amelyek elmondják, hogy a kompenzáció összekapcsolódik az e jegyárral. Az NEB szerepe e, szerintem megbukott a 201-es e, rendelete kapcsolatban, ők következetlenek, és véleményem szerint folyamatosan csak a régi társaságot képviselik, nem tudják, hogy mik a szabályok, nem akarják az utasokat képviselni, és szerintem nem képviselik a fogyasztókat sem, e, ami a feladatuk lenne. E, következetésre van szükségünk a e, fogyasztói képviselőktől, ezt harmonizálnunk kell az egész EU-ban, akkor hogyha utol e, akarjuk érni a lég, légi, e, légi e, vállalatokat. Végül pedig beszéljünk a Viszmajorról. A Viszmajor nagyon meg kell szorítani ennek a kategóriáját. Radikálisan aláhúzom ezt a szót, hiszen ez egy joghézagot teremt, amelyel a légitársaságok kibújnak a kötelezettségeik alól. És ez a lista, amit önök említettek, ez egy hatalmas joghézagot teremt a, a, arra, hogy ne fizessenek még ki minket. Én olyan módosításokat gyújtok majd be, amelyben a vízmaja csak két-három kategóriára szorítja le. Az előadó is beszélt erről, hogy tisztázni kell a vízmajor kategóriáját. Bármi, ami technikai, az nem lehet viszmajor, legyen az alkatrészre vonatkozó, az nem lehet váratlan körülmény. Hiszen az utas honnan tudhatná, hogy nem jogosult kártérítése azért, mert, mert a hidraulikus szelep a jobb hajtóműven megfájbásodott, és, an, és az a gyártó hibája, amikor először felszerelte a hajtóművet. Számomra a Viszmajor a vulkáni hamu, a polgári engedetlenség, polgári, polgárháború, ezek, és az időjárás, ezek eshetnek a vízfolyó kategóriába, és ezen túl nem, nem igazán engedek. Ezt, ezt a vonalat e, kell meghúznunk. Miután ezt elmondtam, e, Zsors nagyon jó jelentést írt, nagyon jó alapot képez a vitához. Az az irány, amit felvállott, az nagyon jó irányba halad, és nem szabad elfelejtenünk, hogy megmondom a nevét, légi, légi utasok jogai, és nem a légi társaságok utasainak jogairól szóló szabályozás. Köszönöm a bizottság, a bizottság részéről. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a jelentést a készítőjének. Ez azt tükrözi, hogy valóban mérhatóan ismeri ezeket a kérdéseket, illetve köszönöm, hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki a bizottsággal. Úgy gondolom, hogy a jelentés két prioritást is kiemel, amely ugyanilyen fontos a bizottság számára, növelni a jogbiztonságot és hatékonyabbá tenni a végrehajtást. Ez a két kiemelt kérdés. Emellett a jelentés tisztáz további kérdéseket, illetve tovább fejleszt bizonyos szabályokat. Például a lekésett járatoknak, a túl korán indult járatoknak a kérdése ilyen. És valamennyien köszönjük szépen az előadónak, hogy felmutat olyan problémákat, amelyek például a csatlakozás lekésésével függenek össze, illetve a rendeletbeli szabályozással. Úgy gondolom, hogy megfelelő irányba mutat a jelentés tervezet, bár hozzátesszük, hogy a javasolt megoldás minden vonatkozását felül kell vizsgálni, át kell értékelni. Aztán a több módusú utazások kérdése fontos még, például amikor repülővel és aztán vonattal utazik tovább az utas. Aztán a felszállásig eltelt is szeretnénk 5 óra alá leszorítani. Bizonyos módosító indítványok véleményünk szerint rontják az egyensúlyt a szabályozásban mert az egyik oldalon állnak az utasjogok, a másik oldalon pedig a pénzügyi hatások az ágazatra. És a bizottság egyik fontos szándéka, hogy egyensúly alakuljon ki. És nem akarunk olyan szabályokat, amelyek ellenkező hatással járnának az utasokra. Négy kérdéskört emelnék ki e tekintetben. Az első a három órás küszöbérték a kártérítéseknél határozott álláspontunk, hogy a három órás küszöbérték szaporítaná a törléseknek a számát. Mert egy járatnak a késése a további csatlakozó járatokra is kihatna. Tehát kártérítési kötelezettség keletkezne nem csak a késett járat utasa számára, hanem a következő járatok utasaira nézve mert őket is érinteni a késés. Tehát ez törlések ösztönzője lenne. Egy vagy két járatot törölnének, hogy ugyanaz a gép időben tudja a következő utas csoportot szállítani. És azért be kell látni, hogy a törlés mindig rosszabb, mint a késés. Mert ott az új útvonal kitűzése bizonytalanabb. Tehát ezért javasol a bizottság hosszabb idő küszöböt. Másrészt a jelentés közvetetten azt irányozza elő, hogy nagyobbak legyenek a kártérítések. A jelentés készítője azt javasolja, hogy 200 euróról 300-ra emelkedjen a kártérítés az 1500 km alatti távok esetében, illetve 400 euróról 300-ra változna az 1500 és 3500 km közötti járatoknak a kártérítése. És 70%-a az utasoknak 1500 kilométernél rövidebb utakat tesz meg, és 21%-a az utasoknak esik az 1500 és a 3500 közötti tartományba. Tehát ennek az eredménye átlagban az lenne, hogy átlagban mégiscsak nőne a kártérítés összege. És a különleges körülményekre vonatkozó javaslat, illetve a módosítások úgy ítéljük meg, hogy például a Valentin eh, ítélettől eltérnénk ezzel olyan eseteket tekintve, amelyek nem is befolyásolhatók a légitársaságok által. Azután a fizetésképtelenség kérdésében a bizottság megérti a jelentés készítőjének a szándékát, álláspontját, ugyanakkor a jogbiztonságnak a növelése egy biztosítási alap létrehozásával túlzott szabályozás lenne, mert ez a rendeletnek a költségét megduplázna. És nem is arányos egyébként a problémához mérten, mert 0,07%-a az oda-vissza utaknak volt érintett ebben, és csak 12%-a az e tekintetben érintett utasoknak az ő esetükben merült volna fel a kártérítés. És idén márciusban a bizottság közleményt adott ki ebben a témában, és ebből intézkedés is lett. Tehát a légitársaságoknak a pénzügyi helyzetét monitorozzuk, valamint a mentéssel vagy szanálással összefüggő költségek szabályozását irányúztuk elő, és megfelelő biztosítási termékek Eh, kidolgozását sürgettük. A bizottság továbbá a repterek számára tartaléktervek készítését szeretné előírni arra az esetre, hogyha fizetésképtelenné válik a légitársaság. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm! Előadó, van-e válasza mindenre? Köszönöm szépen! Gondolom sokat lehetne mondani, de hát ebben a rám szabott pár percben néhány dolgot tudok csak kiemelni. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a támogatásukért. Úgy gondolom, hogy mindig megnyugtató az, amikor azt látjuk, hogy a jó irányban haladunk, és a bizalom, megkaptam a bizalmat és a kollégáktól. Voltak olyanok is, akik kritikával illettek, de elmondhatom, hogy nagyon komolyan veszem ezt a tervezetet, és úgy gondolom, hogy mindenki nagyon sokat tud ehhez hozzátenni. Először is a fizetésképtelenséggel kezdeném. Úgy gondolom, hogy első helyen arról van szó, hogy egyensúlyt kell teremteni a szervezett utak, illetve az egyéni utasok között. egyensúlyt kell itt teremteni, illetve ugyanazt a helyzetet kell megteremteni. Nagyon nehéz eh, ez a helyzet, hiszen itt nem csak azon utasokról van eh, szó, akik eh, ott ragadtak valahol, hanem azokról is, akik már fizettek az adott útért. A bizottság javaslata túlságosan messzire megy. Itt a bizottság a tagállamok felelősségét hozza fel, de hát mindenki ismeri a tagállamokat. Előfordulhat az, hogy bizonyos nagyobb cégek nem tudnak hónapokon átfizetni, és ilyenkor a tagállamok szemet hújnak e felett. A technikai problémák, hát ennek tekintetében a az elnökünk kitűnően megmutatta ezt, miről is van szó. Úgy gondolom, hogy a légitársaságok mindig azt mondják az imidzsük szempontjából, hogy a biztonság a legfontosabb számunkra, de amint egy késedelem mutatkozik, akkor azonnal a technikai problémákra hivatkoznak. Nos, ez önmagában ellentmondás szerintem, mert vagy valaki a legnagyobb biztonságot szeretné elérni, viszont, viszont azt mondani, hogy a technikai problémák bármikor előfordulhatnak, nos úgy gondolom, hogy ez csak egy kibúvó. A többi pont esetében úgy gondolom, hogy meg tudunk állapodni majd a kollégákkal. Az arányosság tekintetében még egy szót. Az elnök úr is utalt erre. Egyértelmű volt ez, és egyértelmű a jogi helyzet is hogy itt nem arányosságról van szó, hanem a megfizetett árra kapcsolatos kiigazításról van itt inkább szó. Egy olyan fajta kárterítés ez, amely mindent magában foglal, és ezért egy fix összegnek kell ennek lennie, mert nem lehet minden egyes utas esetében megmondani azt, hogy milyen költségekkel járt a késdelem, milyen fajta időbeli veszteséghez, taxiköltségekhez, vagy bármilyen más költséghez vezetett ez, ezt nem lehet minden egyes esetben felmérni, és ezért az volt a kiinduló pont mindig is, hogy egységes kárterítési összegre van szükség. A három, illetve az öt óra kérdése. Ezzel kapcsolatban még beszélhetünk. Gros kollega már nincs itt, de azt mondanám neki, és el is fogom majd neki személyesen ezt mondani, hogy nem fogunk térdre rogyni a bíróság ítéletek előtt. Igazából csodálom az Európai Bizottság bátorságát, bár nem osztom a véleményüket. A, az állampolgárok Európában már évek óta ismerik ezt a, az ítéletet, tudják, hogy milyen jogaik vannak, és nem tudom ezt jónak, hogy egy már meglévő jogszabályt felvizezünk, ez szerintem nem jó. Ami a, a vésztervekről, ami a vészterveket illeti, itt sok légi sok repülőtéren ez már jól ö, működik, ezzel egyetetenek a légitársaságok ö, Ezt mondjuk lehet még javítani, de úgy gondolom, hogy valóban sikerül majd mindenképpen megfelelő eredményre jutni. Úgy gondolom, hogy a legtöbb pontról még beszélni fogunk majd, Köszönöm szépen. Mr. Bach, can... Köszönöm szépen, Bach úr. Tudom, hogy nem lesz túl sok módosítás. Ezek benyújtásának határideje október 3-a, déli 12 órakor, tehát október 3, déli 12 óra. Ezeket a módosítókat november 4-i ülésünkön vitatjuk meg, és november 14-én szavazunk róla még egyszer módosítók október 3-áig, megvitatjuk 4-én, november 4-én, valamint november 14-én szavazunk róla. Köszönöm szépen! Most pedig a következő napi rendi pontunkra térünk rá. Továbbra is polgári repülés, események jelentése, erről szóló jelentés módosítása. Krisztin de Verák az előadó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, holnap szavazunk majd a jelentésről, a polgári légiközlekedésben előforduló jel események jelentése témában. Elnök, kérem, hogy aki távozik, csendben tegye, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm, Düverek asszony. Köszönöm szépen azt a számos konkrétan 83 módosító indítványt, amelyet előterjesztettek ezek javították a szövegállapotát, illetve konkrét eh, módosításokat indítványoznak. Számos módosítást könnyen át lehet venni, és a gyakorlatba át lehet ültetni a tagállamok, illetve az EISA eh, részéről, és ezek valóban javítják a helyzetet. Az előző tramvitára visszautalva, a felszólalók többsége egyetértett a célokkal. A jelentéstervezetet rugalmasabbá kellene tenni a gazdálkodók számára, de ugyanakkor megszorítóbbá is az adatvédelem tekintetében és az információ csere adatainak a védelmét tekintve. Az árnyék készítők módosításai javaslatai alapján hat kompromisszumos javaslat alakult ki, úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott a jelentés, amelyről holnap szavazunk, és kiváló alapot ad a trialógushoz is. A harmonizáció és az unió átgondolt szabályozása így megvalósulhat, és az a célja ennek a szabályrendszernek, hogy az előforduló eseményeket hierarchián kívül is jelezhessék, és ez javítsa a légiközlekedés biztonságát. Itt tehát egy felfelé történő harmonizációról van szó, és ezt üdvözlendőnek tartjuk. Tehát a holnap megszavazandó jelentés továbbfejleszti az eljárást, az illetékes hatóságok folyamatait, eljárásait, az adatok elemzését is megkönnyíti, hatékonyabbá teszi. Az egyes érintett résztvevők feladatkörét is tisztázza, legyen szó a személyzetről, a légitársaságokról, a tagállamokról, az AISA-ról, tehát mindenki világosabban átláthatja, hogy mi a feladata és felelőssége. A cél az, hogy minél előbb elfogadjuk ezeket az új szabályokat, és javulhasson a biztonságot veszélyeztető kockázatok kezelése. Jobban kell az adatokat továbbítani, kicserélni, elemezni, gyorsabban kell tudni reagálni a különböző eseményekre. Tehát ez a szövegnek a központi kérdése, amiről holnap szavazunk. Számomra az a fő célkitűzés, hogy erősödjék a rendszer hatékonyabban, hatékonyabban gondoskodjon a biztonságról, és meg tudja előzni a veszélyeket. Hiszen óriási növekedés a légi forgalomban világszerte. Köszönöm az árnyék előadóknak, hogy konstruktívan egyeztethettük a különböző szempontokat, és mindenki számára kielégítő megoldásokat találhatunk és előadóként elnézést, elnök úr, hogy a három percet kicsit túlléptem. Elnök, Life Fried úr, a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a hatékony együttműködést, ha szabad így hozzátennem. Egyébként vele mindig ilyen zöggenőmentes az együttműködés. Nem tudom, hogy pontosan miért, de a lényeg, hogy így van. Döverek asszonya kiválóan együtt tudunk működni. A tartalmat tekintve nagyjából egyezik az álláspontunk. Ebben nincs semmi nevetséges, tisztelt képviselőtársam. Mindkettőnk számára rendkívül fontos elv volt a következő, hogy minden az európai légtér biztonságáért felelős szervezet részt vegyen, különösen az AISA. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy el tudja látni a feladatát minden érintett szervezet. Aztán valamennyünk számára, számomra is nagyon fontos volt, hogy általános keret alakuljon ki a repülésben résztvevő minden berendezés szabályozása szempontjából. Tehát ne válaszuk szét mondjuk az egyszerű repülőgépeket és a bonyolult, komplex repülőgépeket egymástól. Ez fontos volt, hogy egy keretben szabályozzuk ezeket. És a kompromisszumos módosítókat támogatja a szocialista frakció, a többi döverek módosítót is támogatjuk, és ez szinte teljes mértékben kölcsönös egyetlen kivétellel a mi módosítóinkat is támogatja az előadó. A légi közlekedés biztonságának a növelése valóban közös célunk, és szeretnénk sikerre vinni ezt a az ügyet. Köszönöm szépen Döverek asszony, és a többi kollégának is köszönöm szépen. Valóban remek munkát sikerült itt elvégeznünk, és köszönöm elnök úr a szót végül. Hogy egy kicsit hosszasan szóltam elnézést. Elnök, Lightfield úr tökéletesen beszéli az angolt, ezért ezt elnézzük. A liberális frakció részéről megadom a szót. It's been a pleasure. Kedves kollégák, nagy öröm volt számomra, hogy együtt dolgozhattam Krisztin Deverákkal. E, technikailag nagyon nehéz dokumentum van itt előttünk, amely e, számos iparágat lefed, e, és nagyon sok érdekterületet is. Sok véleményt elmondtunk arról, hogy miként lehet a rendeleteket javítani. Aggodalmakat is hallottunk az irányelv hatáskörét illetően, az ASEA szerepéről, valamint egyes repülési ágazatok bevételéről vagy kizárásáról. Egyetértés volt azonban arról, hogy a Just Culture e elvét alkalmazzuk a dokumentumban. Az előadó és csapata nagyon jó érveket támasztott és következetes útmutatást adott, még a kompromisszumos módosítások formájában is, amit az én frakcióm támogatni fog. Egyetértünk a jelentés főmondani vállájával, egyetlen aggodalmunk van csak, hogy a le, legkisebb repülési vállalatokat e, e, túlterheljük a rendeletekkel. Nem fog mindegyikük nagyon örülni a végeredménynek, de azt gondolom, hogy a holnap megszavazásra kerülő szöveg jó kompromisszumot teremt, és erős álláspontot ad a parlamentnek a háromoldalú tárgyaláshoz. Köszönöm a kollégáimnak az együttműködést. Mostanáig köszönöm szépen előadó asszony, és köszönöm az elnök úrnak a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lichtenberg asszony, parancsoljon. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnél. nagyon szakszerű volt a vita, és nagyon jó javaslatokat terjesztett elő. Úgy gondolom, hogy sikerült megállapodnunk a módosítókban is, amelyek most már kompromisszumként fognak a végleges javaslatba belekerülni. Én ezt nagyon fontos témának tartom ezt. Nagy előlépést tudunk tenni előre a megelőzés szempontjából is a biztonság tekintetében ezt néha elfelejtjük, és remélem, hogy eh, a szavazáskor majd jó javaslat jön létre, amely valóban eh, javítást fog eh, véghez vinni. Köszönöm szépen, Foster asszony LCR. E Köszönöm szépen az előadó munkáját. teljesen egyet, egyetértek Lichtenberg asszonyal, jó, konz, jó ö, konszenzusra jutunk holnap. Az a kár, hogy ö, tí, már tíz éve tettük kötelezővé a jelentéstételt, és most ott tartunk, hogy vannak tagállamok, amelyek teljesítik, és nagyon sok tagállam van, nagyon sok olyan azok közül, amelyek 2004-ben és 2007-ben csatlakoznak, és ez nem vonatkozik Horvátországra, és nem csak ezek, és vannak mások, más tagállamok is, amelyek nem fogadták el a megfelelő eljárást a kötelező jelentéstételhez. A végrehajtásról van egy szó. Nagyon jó, hogyha van erről egy irány, irányelv, de, nagyon, de nem, nagyon nem helyes, hogyha nem hajtják végre. Ezt szeretném hangsúlyozni. A just culture nagyon fontos, és ami engem illet, nagy, nagyon nagy kár, hogy nincsen önkéntes jelentéstételi rendszer, amely 20 éven keresztül működött az Egyesült Királyságban, és nem tették még kötelezővé. A tagállamoknak tehát ezeket helyre kell hozni. Ezt el kellett mondanom, hiszen vannak tagállamok, amelyek megfelelő jelentéseket tesznek, mások pedig elmaradnak ezzel a feladattal. Egyes kérdéseket nem fogunk megoldani, bár az egyes jogi, rendszerek és az egyes tagállamok között létrehozhatunk egyetértés. De amikor a Just Culture-t vizsgáljuk, a méltányossági alapú repülésbiztonsági kultúrát, akkor vannak tagállamok, akik nem, nem hibáztatnak másokat, de vannak régi tagállamok is, amelyek eh, nehézé teszik a, dolg, dolgák, a dolgot akkor, amikor a Just culture foglalkozunk, akkor, hogyha valakire rákenik a hibát, és akkor neki kell megvédeni magát. Nem így szeretnénk a dolgokat elintézni, de szerintem jó irányba haladunk. És hogyha ezt a nyomást gyakoroljuk, akkor továbbra is, akkor fenn is kell tartani. A mi frakciónk támogatni fogja Deverák asszony, úr, Deverák asszony munkáját. Egyetlen egy kompromisszum van, ami nem felel meg nekünk. A legtöbb megfelel, de nem támogatjuk majd a súlyos mulasztásról szóló, meg, meghatározásról szóló kompromisszumot. Ezzel van a problémáink, azonban köszönjük az előadó munkáját. De Grandes képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Döverek asszonynak szeretnék én is gratulálni ez a jelentéshez. Kiválóan sikerült, és konszenzusos támogatásra talált. Mert nagyon korrekt és hatékony egyeztetéseket bonyolított le az előadó asszony a frakciókkal. Szeretnék egyetlen pontot kiemelni az előző hozzászólóhoz csatlakozva. A 90-es módosító kapcsán ellenvéleményemnek szeretnék hangot adni. Jogász vagyok, és ebben az értelemben szeretnék hozzászólni. Úgy tűnik, hogy keverednek itt a fogalmak. Különbség van a között, hogy a hanyagság, illetve a bűnelkövetési szándék eredménye mihez vezet, illetve másképp kéne őket szabályozni. A kompromisszum ezt a kettőt összevonja, és rossz fényben tünteti fel a mulasztást, illetve a nem mindegy, hogy szándékos mulasztás történt, vagy sem. Attól függően, hogy a napóleoni eh, törvények alapján, vagy pedig a common law alapján értékeljük a helyzetet, egészen más eredmény eh, jön ki. Tehát messze nem mindegy. Amikor én jelentéskészítőként a hajókat szabályozó rendeleten dolgoztam, illetve irányelv szövegén, akkor szintén felmerült, hogy hogyan kezeljük a mulasztást, és mi legyen az elrettentő mértékű szankció. A jogi szakbizottságtól nem kértünk ügyben, illetve nem kaptunk véleményt, pedig hasznos lett volna. Döverek asszony, biztos vagyok benne, hogy jó szándékkal járt el ebben a kérdésben. szeretnénk kiegyensúlyozott megközelítést elérni, és nem kívánjuk a mulasztásnak a terhét, illetve az ódiumát teljesen az egyik félnek az oldalára tenni. Ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy szándékos mulasztásról, illetve súlyos szándékos mulasztásról van-e szó. Döverek asszony jelentését teljes mértékben támogatom. Elnök? Köszönöm. A jogi szakbizottság amennyiben kíván, természetesen adhat nekünk, adhatott volna véleményt, de nem adott. Tehát ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy különösen a balesetek kapcsán Európában a jogrendszerek ütközése komoly gondot jelent. Hogyha a baleseteket kivizsgáló szakembereikkel megbeszélik ezt a kérdést, akkor ők is el fogják mondani, hogy egyes országokban a rendőrség átveszi ezt a szerepkört, és automatikusan bűnügyi eljárás indul. Még mielőtt a részletekre fény derülne. Most itt nem mennék bele a részletekbe, a különböző jogrendszereknek a határ felületei kerülnek itt elő, illetve a különböző ellentmondások. Cornelis úr, illetve a bizottság részéről, vagy félreértettem volna, hozzá kíván szólni a képviselő asszony? Igen. Csak kommentálni szerettem volna ö, azt a megjegyzését, hogy mit nem tett meg a Júri szakbizottság. Láthattuk már a vita előtt, hogy a probléma az az, hogy ez egy olyan problémát nem tud megoldani a jogi szakbizottság sem, hiszen mindig különböző büntető eljárásokkal kell szembenéznünk a különböző tagállamokban, és különböző jogi jogokkal is kell szembenéznünk. Tehát lehet, hogy a jogi szakbizottság nem tudja ezt megoldani, és egy ilyenfajta megegyezés nem igazán segíti a jogi szakbizottság munkáját. Why that difficult? Gyanítom és értem is, hogy miért térnek el a vélemények. Cornelis úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A bizottság eh, örömmel látta, hogy mekkora érdeklődést mutat a Transzakbizottság a téma iránt. Együttértünk, nagyon fontos a repülés biztonsága, és a jelentés hozzájárul az Euró- a világon utazó polgárok biztonságához. A bizottság szeretné megköszönni a szakbizottság tagjainak, és különösen az előadónak, Ajlanda Veráknak a munkáját, hiszen az előadó módosítói, valamint az árnyéka előadók és a többi szakbizottsági tag módosítói eh, változtatást okoz eh, eredményeznek a javaslatban, és ezeket leg, legtöbbször a bizottság is ta, támogatja, hiszen eh, megfelel ez a mi célkitűzéseiknek is. Négy esetet szeretnék említeni, különösen tetszik nekünk az a módosítás, amely a Just Culture-t erősíti meg, valamint a repülésben dolgozó biztonságát védő rendelkezések. A bizottság elfogadja az arányosabb rendelkezéseket akkor, amikor a szabadidős és könnyű repülőgépekre vonatkozó szabályokat életi. A bizottság támogatja továbbá azokat a javaslatokat, amelyek az AESA, ASEA e e szerepét erősítik, Eh, amely EU szintű koordinátor eh, az EU-ra vonatkozó biztonsági kérdésekben. Másfelől eh, ez egy önálló testület a tagállamok felett. Nagyon sok magyarázatot kaptunk az ASEA szerepére, és ezeket is támogatjuk. Végül a bizottság örül minden kompromisszumos módosítónak, kivéve a hatos számúnak, valamint a hetesnek a e, jelentéstételről és a e, feladatok átadásáról szóló módosítóknak. Hadd említsek néhány módosítót, amelyet nem támogatunk. Először is e, nem támogatjuk a 85-ös, 88-as, 120-as, 142-es módosítókat, mert ezek gyengítik a repülésben dolgozók biztonságát, akik eseményeket jelentek be és jelentenek be, és gyengítik a Just Culture szerepét is. A bizottság nem támogatja a 118-as, 132-es módosítókat, hiszen ezek szűkítik azokat a hatásköröket, amelyeket a, a hatóságok megkapnak. Nem szeretnénk fontos biztonsági információkat visszatartani a tagállamoktól és az azától. Nem támogatjuk a 95-öset sem. Jogilag megkérdejelezhető ez a záradék a hatáskörről, hiszen mindkét rendelet hatásköre az ASEA-ra és valamint ez is, mind a kette, mindkettő e, eltérő, hatásköre eltérő. Emellett a megvalósítási rendeletek, a 216-os és a 220-as ugyanezt e, tartalmazza, ez, ez, ez, ez tehát egy ilyen e, körbenő hivatkozás és konfliktus teremt, valamint problémákat teremt a megvalósításban az új rendelet esetében megértjük azért azt, hogy miért nyújtatták be ezt a módosítót, de úgy gondoljuk, hogy az egyes számú módosító sokkal megfe- jobban megfelel, és sokkal jobban teljesíti ezt, ezt a kívánalmat, mint a 216-os és annak a megvalósítási szabályai. A bizottság végül úgy gondolja, hogy a hatos kompromisszum és a 70-70-es, 87-es, 142-es, 149-es és 150-es módosítóval eh, a meghatalmazáson alapuló eh, jogi aktusokat fogadjuk el, ami nem felel meg eh, a átadott hatáskörök értelmezésével. Nem támogatjuk még a 96-os és a 156-os módosítót, hiszen a me- mellékletek támogatják a rendelkezést, és ezért delag- meghatalmazáson alapuló jogjogtosnak meg kell maradniuk. Köszönjük szépen az előadó és a szakbizottság tagjainak támogatását. valami, az új rendelet célkitűzésének támogatását, valamint köszönjük azt, hogy nagyon sok nagyon fontos javítást eszközöltek a szövegben. Reméljük, hogy a holnapi szavazás fényében sikeres tárgyalásokat folytatunk le a bizottsággal és a tanácssal, és olyan szöveget alakítunk ki, amely sokkal jobban meg, meg, meg, megelőzi a légi baleseteket, és jobban végzi a polgárok, polgárokat. De Verek asszony hozzátenne valamit? Igen, egész röviden, gyorsan. Megértem a nyugtalanságot, a, illetve az aggodalmakat a különböző szervezetek kapcsán, és a szervezeti, szerkezeti kérdéseket. Ezért is egyszerűsített mechanizmust javasolunk a számukra. Foster haszony, és rendezte be Pascual úr észrevételeire annyit válaszolnék, hogy kidolgoztuk a megoldást, egyeztettük a jogi szolgálat szakértőivel ezt a kérdést, és ahogy Lichtenberger asszony fogalmazott, valóban nincsen harmonizált szankciórendszer, illetve a mulasztásoknak a szankcionálása szinte nem egységes. Európa szerte. Tehát ezt a kérdést nem lehet önmagában a szövegben rendezni. A Trámnak köszönöm szépen, illetve a bizottságnak is a, az eszmecserét, a vita lehetőségét a jelentés kapcsán a mai napon, és remélem, elnök úr, hogy amikor szavazunk a jelentésről, akkor sikerül megkapnunk a mandátumot, hogy a tárgyalások során, illetve előkészítve az ügyeket az első olvasatban el tudjuk fogadni a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Döverek asszony. Emlékeztetem önöket arra, hogy holnap szavazunk erről a jelentésről, és ez a mandátumra is kiterjed a tanácsra lefolytatandó tárgyalásokra. Köszönöm szépen. Következik az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése. Carlo Fidanza az előadó. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a javaslat, amelyet a bizottság készített, ez egy átfogó stratégia részét képezi és összefügg a napirendünk egy másik pontjával, a KARS 2020 kérdéskörével. A javaslatom abból indul ki, hogy a bizottság elképzelése, az irányelv tervezete meglehetősen jó, természetesen tovább lehet fejleszteni a szöveget, lehet még javítani rajta, és Fontosnak tartjuk a beruházásokat az alternatív üzemanyagokba, hogy a függőségünket csökkentsük. Ne a szénhidrogén üzemanyagok függvénye legyen az autóközlekedés. Ezzel csökkentjük a környezetszennyezést is, illetve az üvegház hatású gázoknak a kibocsátását. a nemzeti stratégiai kereteket tekintve. Úgy gondolom, hogy a lehető legtöbbet kell kihozni a nemzeti célkitűzésekből és az alternatív üzemanyagok fejlesztési lehetőségeiből. A bizottsági javaslat szerint 2020-ra el kellene érnünk ezeket a célokat. És aztán a különböző alternatív üzemanyagok kiaknázása stratégiai terveket tesz szükségesé. Középpontban áll az elektromos hajtás kérdése, de a teljes skálát igyekszik lefedni a nem szénhidrogén üzemanyagok terén a bizottsági javaslat. Oda kell figyelnünk a még nem teljesen kifejlesztett megoldásokra is, mert bizonyos műszaki korlátok miatt vannak olyan lehetőségek, amelyek eh, eddig nem tudtak megvalósulni. És ez például elhangzik a légi közlekedés vonatkozásában. Azután monitorozni kell a végrehajtást, hogyha életbe lépett az irányelv. Az elektromos autók terén a bizottság ambíciózusan olyan normát írna elő, amely minden tagállamra kötelező. Előírna, hogy a műszaki korlátok lebontásával az Unió egész területén akadálytalanul közlekedhessenek az elektromos autók. Meg kell oldani ezt a kérdéskört. Egységes szabványt kell bevezetni az elektromos autóknak a csatlakozóira Ez részint műszaki akadályokat jelent, részint jogszabályi környezettel összefüggő problémákat. A bizottsági javaslat előírna, hogy a cégek közös megoldásokat dolgozzanak ki. És nem szeretnénk, hogyha visszalépés következne be vannak olyan tagállamok, amelyek ezen a téren erősebb lemaradásban vannak, tehát a közös nevező az a fejlettebb megoldást kéne, hogy előtérbe helyezze. A tagállami jogszabályi környezetet úgy kellene kialakítani, hogy a megfelelő elektromos csatlakozások, konnektorok, dugaljak egymással kompatibilisek legyenek Nincs teljes egyetértés, de azért már bontakozóban van. Ugyanez érvényes a gyors töltési megoldásokra. Szükség van olyan úgynevezett kombó kettes megoldásokra, amelyek a többi technológiával kompatibilisek a piacon, illetve lehetővé teszik az akkumulátorok gyors feltöltését. technológia semleges megoldásokra van szükség. Hogy ne zárjuk ki az új szereplőket a piacról. Vagy akár a több éve a piacon lévő szereplőket. A vezeték nélküli hálózatok terén még sok fejleszteni való van, itt nem nagy előrelépés történt. Az egyes tagállamokra vonatkozó célok komoly vitához vezettek, ez folyamatban van a tanácsnál. Több ország véleménye szerint is helytelenek a célok, illetve túl szigorúak, nem elérhetők a határidőre, amit a bizottság kitűzne. És a konkrét számokat tekintve azt gondolom, hogy szakértői szinten kell majd tisztázni ezeket a kérdéseket. Mindenképpen komoly műszaki háttérre lesz szükség az egyeztetésekhez a bizottság részéről is. Tehát amit lényegesnek tartok, hogy ne hígítsuk fel a szabályozást hogyha azt szeretnék, hogy kikerüljenek a szövegből a célok, vagy pedig csak jelzésértékűek legyenek, és nem kötelezőek, akkor az irányelv okafogyottá válna, illetve nem sok értelme lenne végül. Más kérdés, hogy rugalmas időkeretet el lehet-e fogadni a tagállamok számára némi haladékkal. Ez mindenképpen jobb, mint hogyha a fő irányvonalat módosítanánk. Aztán a hidrogénhajtásnak a kérdésköre szintén fontos, ez az egyik alternatíva. Nem annyira fejlett még, nem annyira előre haladott, mint a többi. Történtek itt előrelépések, azért készültek prognózisok, számok a bizottság szakértői részéről, és a lényeg az, hogy a hidrogén tankolóhálózatot nem csak a már hidrogénnel foglalkozó országokban kell fejleszteni, hanem azon egyéb tagállamokban is, ahol ez el se kezdődött. És persze némi időhaladékot kaphatnak. A javaslatom szerint 2030 legyen ez a kiterjesztett határidő. Aztán a földgáz fontos még. Legyen szó LPG-ről, illetve a cseppfolyós gázmegoldásokról. Mindenképpen költség, illetve energiatakarékossági szempontból ajánlható ez, eh, különösen az autópályák, illetve a tömegközlekedés, közösségi közlekedés esetében. Ezt előirányozza a bizottsági javaslat. Aztán a vízi szállítás, illetve a tengeri szállítás területén a bizottság javaslata előirányozza, hogy LNG töltő pontokat kellene telepíteni. Ezt mi túl korlátozónak tartjuk, és a tagállamokra bíznánk, hogy dolgozzák ki a maguk tervét, megoldásait. Olaszországban például, hogyha a Genoa kikötőt megnézzük, és Genoa és Specia között annyira kicsi a távolság, hogy gazdaságilag értelmetlen lenne mind a két ponton biztosítani a tankolást. Tehát egy kis rugalmasságot szeretnénk bevezetni. Hogyha megnézzük a komprimált földgáz megoldásokat, itt az lenne a cél, hogy a CNG töltőpontok sűrűbben előforduljanak, hogy a tankolás könnyebb legyen. Aztán az LPG e ügyben némi bizonytalanság uralkodik. Az alternatív üzemanyagok listáján a bizottság szerepelteti ezt, de a főszövegből eltűnt. Tehát nincs hozzá kapcsolódó kézzelfogható cél Tudjuk, hogy Európa egyes térségeiben meglehetősen elterjedt ez az üzemanyag. És hogyha a többi alternatíva nevesítve van a szövegben, akkor erre is ki kéne térni. Végül szeretném az üzemanyag minőségre felhívni a figyelmüket. Az egyéb területeken végzett munkánk eredményeit itt is kamatoztatni kellene az üzemanyag minőséggel ugyanis foglalkoztunk már, tehát a fogyasztóvédelem érdekében előre kellene lépni, valamint a töltőállomásokon külön színkóddal kellene jelölni ezeket az alternatívákat, és ezt egységesíteni Európa szerte. Jelenleg nincs egységes színkódrendszer. Aztán fontos kérdés, amiről a kollégákkal beszéltünk, hogy a az infrastruktúra beruházásokat miből finanszírozzuk. Kértünk egy elemzést a bizottságtól, hogy mutassák be, hogy magánberuházások formájában ez hogyan működhetne. Legyen szó autógyárakról, vagy elektromos autógyártókról, kereskedőkről, vagy esetleg az EIB forrásait igénybe véve. vagy a konvergencia alap bevonásával, és az egyéb lehetőségekkel. Hatan kértek szót, és még a bizottságot is meg kell hallgatunk 20 percen belül. Kérek mindenkit, hogy fogja rövidre. Megnyitom a vitát, de beszélünk majd még erről, akkor, amikor beérkeznek a módosítók. Ja, Ertug úr, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, először is Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének a kitűnő együttműködésért, a nyílt együttműködésért, és azért, hogy egy kiegyensúlyozott jelentés tervezettel állt elő. Alapvetően egyetért ez a bizottság javaslatával, sok pontban egyetértek, amit elmondott a jelentés készítő. Mindenképpen a nemzeti stratégiákat kell támogatni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió csak egy durva keretet szabhat meg, és tagállami szinten kell megadni a lehetőséget arra, hogy célirányosan az igényeknek megfelelően lépjenek fel. Ezen kívül úgy gondolom, hogy nagyon fontos pont az egyes bioüzem anyagok meghatározása. Itt a technológiára is ügyelni kell, és a bizottság hatástanulmánya is felmerte azt, hogy bizonyos alternatív üzemanyagok esetében nagyobbak az akadályok, mint mások esetében, és nem szabad ezt csak a piacra hagyni, hanem támogatással kell közbelépni. Mindenképpen támogatni kell azt, amit a földgázról elmondtak, illetve amit a víz erőekről, illetve a hidrogén erőekről elmondtak. Az LPG tekintetében a bioüzemanyagok itt talán különböző felfogások lehetnek. Esetünkben az LPG mindannyian tudjuk, hogy ez egy melléktermék a finomítókban, amikor dízelt vagy benzint állítanak elő, és mégis ennek a foszilis eh, energiahordozónak az aránya mégiscsak maga, magas, és ezért óvatosan kell ezzel bánnunk. Úgy kell kialakítani a jogi keretet, hogy egyfajta tanuló stratégia jöjjön létre, melynek által az esetleges vadhajtásokat ki tudjuk küszöbölni, és egyfajta rugalmasságot is adjunk a tagállamoknak. Végezetül nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a technikai standardokat vegyük figyelembe, viszont ne felejtsük el azt, hogy van egyfajta first move elve is, tehát aki először fektetett be, az piaci hátrányjal rendelkezhet, és az átmeneti időszak, amit eh, javasolt eh, a jelentéskészítő azt kompatibilisan kell kialakítani, és nem utolsó sorban nem szabad elfelejteni azt, hogy mindezt fogyasztóbarátan kell létrehozni, és úgy gondolom, hogy van egy olyan jó javaslat, hogy egységes, színes jelzésre van szükség az üzemanyagok esetében, ez vonatkozik mind a, az alternatív, mind pedig a faszilis üzemanyagokra. Még egy utolsó kritikus pont, ez pedig a finanszírozás kérdése. Tudjuk, hogy pénz nem áll túl nagy mértékben rendelkezésre, és itt próbáltuk a támogatást biztosítani az alternatív üzemanyagok számára, de szeretnék a tagállamokat és az ipart is arra emlékeztetni, hogy itt mindenképpen a belvízi hajózásba, illetve a különböző közlekedési módokba kell befektetni. Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönet mondani a jelentés készítőjének. Szerintem nagyon fontos volt ez a jelentés, a CEF kapcsán, a TNT kapcsán is beszéltünk erről, szeretnénk, hogy Európában elterjednének az alternatív energiák, és mindenhol kaphatóak lennének ezek. Ami most pedig az átmeneti időszakot illeti, viszont nem lehet ez túlságosan hosszú, és mindenképpen egy egységes konnektor variánsra van szükség. A földgázra szeretnék még kitérni. A gáz esetében jó lehetőség lenne az, hogyha a magánbefektetőkre hagyatkoznánk, a benzinkutaknál nagyon gyakran az ásványolaj előállítókra hagyatkoznak, tehát lehet, hogy be kellene vonni a földgáztermelőket is. Az 50-es, 33-as, 53-as módosítókban nagyon ambiciós célokat fogalmaznak meg a CNG-vel kapcsolatban. Gyakran a hajók esetében alkalmazzák ezt, de az autók esetében is ez jó lehet. Az LPG-ben van egy kis problémám. Fidanca úr az LPG-t ezt külön belevette. 80%-ban ez földgázból származik Európában, ez nem igazán megújuló energiaforrás, nem igazán alternatív energiaforrás, és ezért a CNG, a földgáz ez jó alternatíva, viszont a kőolajból származó LPG kevésbé. Az igazi nagy megtakarítási potenciál a földgáznál van, és az LPG infrastruktúrája már viszonylag jól megvan, de nagyon kevesen vannak viszont a CNG esetében, nagyon kevés CNG benzinkút van, vagy töltőállomás van. Nem hiszem, hogy a szomszédos a szomszédos kökötőkben is kell lennie eh, LNG eh, töltőállomásnak. Köszönöm, és csak nagyon gyorsan hozzáfűzöm, amit mondani akarok. Eh, fel kell használnunk az EU-t arra, hogy szabványosítsa a kapcsolódási pontokat és a üzemanyagrendszereket. Azt kell megfontolnunk, hogy miként lehet ez az alternatív üzemanyagok esetében bevezetni, hiszen elő kell segítenünk azt, hogy a közö, tömegközlekedésben is átérjenek a az alternatív üzemanyagokra és az üzemanyagokat nem felhasználó módokra. A beszállítóknak olyan elosztói pontokat, töltőállomásokat kell kialakítani. Azt is hallottam, hogy a piac és az ipar azt mondta, hogy vegyük a villanyautókat. Ez csak a piac egy százalékát teszi ki, és nincs igény rá és ezért a töltőállomok, töltőállomások sem árulnak áramot, nincsen, nincsenek töltőpontok. Ennek az infrastruktúrának a finanszírozása csát kell megoldani, mielőtt elő tudunk, előre tudunk lépni. A tagállamok lehet, hogy maguk hozzák össze ennek a finanszírozását, de szerintem mielőtt közpénzeket szánunk rá, meg kell vizsgálnunk, hogy ez a célkitűzés, amelyet kezdtem, a széndiokszid csökkentés, az csak úgy lehet leelni, hogyha ezt a mechanizmus létrehozzuk. Vajon a kutatásba kéne többet befektetni, és újabb üzemanyagokat kifejleszteni? Ezzel óvatosan kell bánnunk, de köszönöm szépen, hogy szót adtak nekem. Fandálen úr. Dank u wel, voorzitter. En dank... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés készülnek is a munkáját. Úgy gondolom, hogy Taylor kolléga fején találta a szöget. Mindig lelkes vagyok az ökokombi irányába, viszont ebben a jelentésben úgy gondolom, hogy az LNG támogatása nem csak a e, kikötők esetében, amit itt a jelentés készítő javasolt az LNG esetében, és esetben ezt tudom támogatni, viszont kényesnek tartom a töltő pontok kérdését az elektronikus autók esetében. Tudjuk, hogy gyorsan fejlődik ez a terület, vannak a magántöltőpontok is, alternatívák is kialakulnak, és egy kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolat a töltőpontok esetében. Ugyancsak szkeptis vagyok a konnektorok esetében. Úgy gondolom, hogy ezt a piacra kellene hagynunk, hogy hogyan fejlesztik ki ezeket a konnektorokat, ha megnézzük, hogy mi volt az LPG-vel, amikor az LPG a piacra került, akkor a piac elkezdett fejlődni, bizonyos főpontok jöttek létre, volt, ahol az LPG-ben lehetett ezt ö, tankolni, volt, ahol nem. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább a piacnak kell lehetőséget adni, és úgy gondolom, hogy a erre a kombi rendszerre kellene koncentrálni. Meister, illetve Ertug kollégák is beszéltek az LPG-ről. Én ezt nem annyira támogatom, az olajipar egy mellékterméke ez. Ebben a pontban nem tudom támogatni a jelentéskészítőjét. Köszönöm. Mrs. Voszka. Voszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a munkát. néhány észrevételt tettem már, és nagyra értékelem az előadó munkáját. Szeretnék visszatérni ezekre a pontokra. A bizottsági javaslat meglehetősen előíró jellegű volt, négy típusú energiát helyezett előtérbe. És a gyakorlatban azt kellene szem előtt tartani, hogy a tagállam számára mi a megfelelő lehetőséget kell adni a tagállamok számára, hogy a saját szakpolitikájukat kidolgozzák az EU célkitűzések elérésére, mert földrajzi elhelyezkedés függvénye, hogy a költséghatékonyság, illetve az a kibocsátási értékek, hogy hangolhatók össze. Erről hallhattuk Taylor urat is, legyünk reálisak. 2020-ra minden tisztelet mellett lehetetlen ezeket a célokat elérni. Tehát a 2020-as dátum teljes mértékben lehetetlen. Hogyha az ember vásárol egy elektromos autót, nyilván valahol föl kell tölteni, be kell dugni, és éppen ezt a kérdést érintettük, hogy nagyon komoly infrastruktúrát igényel ez. Úgy gondolom, hogy ezt a piac segíthet kialakítani. Nem hiszem, hogy az EU-nak erre van kerete. Érintettem a múltkor hogy itt a Luxemburg téren látunk csatlakoztatott elektromos autókat, de látta-e valaha a vezetőjüket valaki, hogy ki jár ezekkel az autókkal. Tehát óriási infrastruktúra igénye van ezeknek az autóknak. Ezt a piacra kellene bízni. Nem vagyok benne biztos, hogy a tagállamok számára ez reálisnak tűnik fél milliárd font értékben. Ki akarna a hálózatot kiépíteni? Nehéz erre vállalkozott találni. Tehát felvethetők ezek a kérdések, hogyan kezeljük a különböző üzemanyag alternatívákat, illetve az ágazatot miképpen érintik ezek két vagy három évtized távlatában. De jelen állásában a dolgoknak jó, hogy megvitattuk, mégiscsak körül kellene nézni a valóságban, és elemezni a helyzetképet. Tehát nem tudom, hogy a tagállamok egésze vagy összességében hogyan állnak ezzel. Ezt nem negatív észrevételnek szántam, hanem úgy gondolom, hogy egy kicsit talán túl sokat képzel magáról ez a jelentés. Lichtenberger asszony? Nem? Akkor... Köszönöm elnök úr a lehetőséget, rövidre leszek. Csak annyit akartam elmondani, hogy mennyire értékeljük a munkát és annak minőségét. Ha megengedik, röviden válaszolnék az előadó egy-két javaslatára, amelyel az eredeti javaslatot tudjuk fejl- javítani. Nagyra értékeljük azt a tényt, hogy hogy kiemelték a javaslatban a bizottság szerepét. Nagyra értékeljük azt a javaslatot, hogy kiterjesszék a szabványokat a kábelmentes megoldásokra. Ez sokra értékeljük azt a hangsúlyt, amelyet az előadó a nemzeti keretekre helyez, hiszen végül is az általunk kitűzött cél, és az előadó is elmondja, hogy különféle módokon lehet eh, ezeket a célokat megfogalmazni. Azt javasolja, hogy eh, eh, az egyes célokat változtassuk meg, mielőtt kilométerekben, távolságokban határozzuk meg ezeket, és ehelyett módszer alapú megközelítést alkalmazzon, például az egyes területen élő lakosság mérték, méretét figyelembe véve. Ez érvény, ez egy jó megközelítés. Ami végül is nagyon fontos, az az, hogy a nemzeti keretek jöjjenek létre, és hogy ezek a nemzeti keretek tartalmazzanak kritikus célkitűzéseket és értékeket ezt eh, Foster asszony is elmondta, akinek nagyon igaza van. Nem arról vitatkozunk, hogy közpénzeket eh, fordítsunk új infrastruktúrára. Mindent el kell intézni ahhoz, hogy a legjobb eh, helyzetet teremtsük a piac számára, amely majd létrehozza ezt az infra- infrastruktúrát, a töltőpontokat, de pont ezért javas, javasoljuk a nemzeti kereteket. Ez derült ki a, az előadó jelentéstervezetének logikájából is, amely fejleszti azt, hogy miként lehet ezeket a célokat meghatározni azért, hogy legjobb lehetőséget teremtsük a legjobb a, a beruházóknak ahhoz, hogy ezt az infrastruktúrát létrehozzák és hogyha közpénzekre van szükség, az csak kiegészítésként eh, jöhet szóba a kezdetekben. Végül, ami a tengeri eh, közlekedést illeti, ott óvatosságra intenék. Ez egy olyan ágazat, amire, amihez ahol, hogy alternatívra van szükség, akkor ez a tengeri hajózás. Meissner asszony is nagyon egyértelműen elmondta, nagyon sok korlátot, korlát áll ennek az ágazatnak az útjában. Az egyetlen alternatíva, amely kompatibilis az új szendedekre, az az, az, az LNG, a cseppfolyós földgáz, ezért a jogszabálytervezetnek e, nagyon erőteljesen meg kell fogalmaznia azt, hogy milyen trans-európai hálózat jön létre, hogy milyen portokat lehet felszerelni, milyen kikötőket. De az, hogy az előadó mit javasol, az attól függ, hogy milyen helyszínek állnak rendelkezésre, valamint, hogy milyen jellegű töltőállomások vannak, hiszen különféle lehetőségeink vannak vannak mobil lehetőségek, ez pedig eh, további hatásvizsgálatoktól eh, kell függővé tenni. Ez nagyon sokat segítene nekünk. Ami a cseppfolyós földgázt illeti, óvatosságra intenék. Ennek környezetvédelmi eh, aggodalmait is megemlítették, és ezen túl nem valós alternatíva. Azt gondoljuk, hogy a cseppfolyós földgáznak már volt lehetősége bizonyítani a alternatív szerepét. Azokban az országokban, ahol a szolgáltatók, az olajtársaságok piacra vitték ezt az üzemanyagot, ott siker, sikert is ért el, de szerintem a földgáznak nem kell további promóció. Köszönöm szépen. Mr. Fidanza, is anything you'd like to say? It'd have to be... Fidanza úr, miután tájékoztattuk Kárlót, majd folytatjuk a koordinátorok ülésével. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, kedves kollégák. Úgy gondolom, hogy kialakult az alapja a jó együttműködésnek a módosítók feldolgozása érdekében. Tehát a helyzet, ami kialakult, mindenképpen félutas megoldást mutat, de a bizottsági javaslat arra megfelelő keretet ad, hogy megvizsgáljuk, hogy a tyúk-tojás problémákat rendezve hogyan lehet előrevinni ennek a területnek a fejlődését. Tehát kell a termék, de kell a hálózat is, és a kettő egymás függvénye. Olyan megoldást kell találni, hogy kialakuljon a megfelelő piac, és finanszírozza a megoldás elterjedését. Ez a probléma lényege. Rugalmasnak kell maradnunk, a nemzeti stratégiákat kellő mozgástérrel kell felruháznunk, különösen a tengeri közlekedésben, mert az ilyen alternatív üzemanyagok esetében kikötői infrastruktúrára lesz szükség egy olyan hálózatra, ami eljuttatja kompatibilis módon az üzemanyagokat a kikötőkbe. Tehát ehhez létesítmények kellenek, és nemzeti elemzést igényel ez a terület. Módszeresen ki kell dolgoznunk a megoldás részleteit, és műszaki részleteket is rendezni kell, ahogyan hallhattuk, és néhány éven belül az alternatív üzemanyag technológiák a vázolt irányba viszik majd előre a fejlesztést. Tehát például a Balti-tenger kikötőit külön meg kell vizsgálni ott éppen metanolra állítják át a hajókat. Ez nem is szerepel a bizottsági anyagban, de az egyik lehetséges jövőben irány. Tehát a piacot is tekintetbe véve meg kell vizsgálni, hogy merre haladhatnak a műszaki fejlesztések. Végül a finanszírozás kérdésével szeretném zárni. Nem vagyok abban biztos, hogy mindig közvetlen beruházásokban, vagy állami beruházásokban kell, közpénzekből finanszírozott beruházásokban lenne célszerűbb gondolkodni. Például az elektromos hálózat kiépítése ügyében érdemes lenne megvizsgálni, hogy helyi megoldásokat hogyan tudunk elősegíteni, hogy a magánberuházók segítsenek bővíteni a hálózatot, és hogy tudjuk ezt ösztönözni, ez a tagállamokon múlik. Elnök, köszönöm. Október 1 a módosítók határideje. És tájékoztatom önöket, hogy ez az egyik olyan jelentés, amelyhez a DSD jogalkotási segédanyagot használhatják. Ezek a kis füzetkék, illetve szórólapok elérhetők a bejáratnál. Fidence úr jelentését, illetve Fidence úr jelentésére érvényes ez a megoldás. Köszönöm szépen. Ezzel a szakbizottságülés végére értünk. Most következik a koordinátorok ülése, a holnapi szavazásra hozzák magukkal a szavazók ártyákat. Köszönöm szépen, és kérem, hogy az